Colleagues, can I bring the meeting to order? Kedves kollégák, kérem, hogy mindenki foglalja el a helyét. Úgy tekinthetem el, hogy elfogadtuk a napi rendtervezetet. Igen, köszönöm szépen, akkor e, mindjárt be is mutatom. Varadkár urat, az ír közlekedési minisztert, aki most a soros elnökséget képviseli, és arról az ő munkájukról fog beszámolni. Tessék! Köszönöm szépen, elnök úr! előtt köszönetet szeretnék mondani Briannek és a szakbizottságnak ezért a lehetőségért, hogy az Európai Parlamentben járhatok és beszámolhatok a közlekedési és idegenforgalmi szektor fejleményeiről. Mindjárt tudjuk, hogy mennyire eh, fontos eh, a versenyképesség szempontjából és a belső piac működése szempontjából is a közlekedés szállítás. A fő prioritás ezen a területen a biztonságosabb, integráltabb, hatékonyabb és fenntarthatóbb hálózat kialakítása Európa számára a legutóbbi eh, időszakban a jogalkotás terén kézefogható eredményekre törekedtünk. Nagyon szoros együttműködésben volt részünk a, a trión belül Litvániával és Görögországgal, a TENTÉ, nagyon fontos célkitűzés volt, és sikerült megállapodást elérni. A SZEF is nagyon fontos dosszié. A tentével kapcsolatban, amiről megállapodtunk, jelentős lökést ad ahhoz, hogy az elmúlt időszak tentéjének hibáit kiküszöböljük. Alapvető fontosságú mindez abból a szempontból, hogy reális és elérhető célok kerüljenek a jogszabályokba a közlekedési infrastruktúra elkövetkező 30 éve során megfelelő fejlesztésekre kerülhet sor. Komucákos úrnak és a másik előadónak köszönetet szeretnék mondani. Sikerült ebben a nehéz ügyben eredményt elérni. A SZEFÁ-val kapcsolatban találkoztam az előadókkal, és úgy tűnik, hogy sikerül a megállapodás felé előrelépni. A CEF kevesebb pénzt kap, mint amit eredetileg szántunk rá, ezért át kellett alakítani ezt az eszközt a közlekedésnél 99%-át az elérendő jogszabályoknak meghoztuk a közlekedési költségvetés jóval nagyobb lesz, mint a jelenlegi, ez nagy ambíciókat jelent a TNT iránymutatásoknál. Rike úrral, Alexander asszonyal és Valen asszonyal az ITRE szakbizottságból az elmúlt hónapok során többször egyeztettünk, és ezért tisztességes megállapodások születtek. Kalasz alelnök új javaslatokat tett, például a negyedik vasúti csomagra vonatkozóan, ez is prioritás számunkra, különösen a versenyképességre való kihatást illetően a vasúti szektorban az elmúlt héten sikerült a közlekedési tanácsban az első összetevőről megállapodni, interoperabilitási irányelv. A tanácson belül jelentős előrelépés történt, és így sikerül majd talán konszenzust elérni a többi fejezetnél is, a szétkapcsolás és a piacra lépés terén is a hat előadó most készíti az önök szakbizottságában az új jelentést, amit júliusban ismerhetünk meg. Nyilván fontos a technikai és administratív akadályok felszámolása, a folyamatok karcsúsítása és a gördülő állomány, az infrastruktúra jobb kihasználása a hatóságok jogköreinek transfere is fontos európai hatósági szintre a járművek jóváhagyása terén. Ez is megvalósult. A vasút biztonsága fennmarad, a fő megközelítés a bizottsági kezdeményezésnek felel meg eljárások harmonizálása, engedélyezések közelítése, a felülvizsgálati rendelkezések lehetővé teszik a folyamatos frissítást, öt éves időszakról állapodtunk meg a tanácsban. Intenzív előkészítés zajlik az ügynökség keretében, megfelelő szakembereket kívánunk felvenni az új engedélyezési eljárásnak a részleteiről még meg kell állapodni megfelelő rugalmassági szintet megkapják a tagállamok a gördülő állományjal kapcsolatban. a kérelmező az ügynökséghez és a nemzeti hatósághoz is fordulhat a jóváhagyás az engedélyezés érdekében. Így a bürokráciát sikerült csökkenteni a biztonság érdekében szárazföldi szállítással kapcsolatban, a tahográfokkal kapcsolatban a közúti fúvarozók helyzete javul, visszaszorítjuk a csalást, jobb a biztonság, és jobban érvényesül a verseny. Külön köszönet Tika asszonynak, az előadónak, jól kiegyensúlyozott eredményre sikerült jutni a fontos szabályozás kapcsán, holnap megismerhetjük a végleges szöveget szárazföldi szállításban a múlt héten a két utolsó elemet is elfogadtuk a közötti szállítás terén a tanácsban. A három előadó Szavopász Tumasz úr és két kollégája intenzíven dolgoztak ebben az ügyben. A tolmácsok sajnos nem kapták meg ezt a hadarba felolvasott szöveget, ezért csak próbálnak tolmácsolni. Kollektív erőfeszítések történtek a Dublini konferencián, megpróbáltuk a közúti biztonságot tovább javítani, a súlyos baleseteket megelőzni. A közúti szállításnak ezt az aspektusát vettük tehát gorcső alá. Szanalóva asszony a e, Transzakbizottság részéről részt vett a e, konferencián, e, illetve volt egy külön konferencia a múlt hónapban ami a tengerhajózási munkaügyi egyezményt illeti, több ezer tengeri munkavállaló sorsáról van szó, az irányelv garantálja, hogy az MLC rendelkezések érvényesüljenek. A kikötő állam alkalmazásra vonatkozó irányelv gondoskodik arról, hogy megfelelő ellenőrzésekre kerüljön sor a kikötőben, Brian az az előadója ennek az ügynek, és nagyon hálás vagyok neki a megtett vállalásáért. Beresz asszony a foglalkoztatási szakbizottság részéről is részt vett a munkában. Megfelelő tengeri munkafeltételek, erőfeltételét képezik a biztonságos hajózásnak Augusztusban lép eh, hatályba ez a szabályozás Európában, és eh, így a tagállamok eh, egy évszázados szabályozás felülvizsgálatát végzik el. Van egy sor technikai, de fontos fájl, amiben nagy öröm volt előbbre lépni, például a szabadidős irányelvvel kapcsolatban a kézműipar terén. A, tava, a múlt heti luxemburgi tanácsülésen egy új szövegben állapodtunk meg a tengerészeti berendezések irányelvét tekintve, ami harmonizálja a normákat ez a e, javaslat nagyon elvontnak és műszakinak tűnik, de kézzelfogható e, hatása és eredménye van. Ez az irányelv a belső piac megfelelő működését hivatott szolgálni a tengerészeti e, felszereléseket illetően a tengerészeti e, berendezések e, új e, védjegyet kapnak, és nagyon örülünk neki, hogy az új elnökség munkáját előkészíthettük Rike úrral együttműködve. a tengerészeti stratégiához akciótervet készítettünk, ez prioritás volt az elnökség számára. Az akciótervet május 24-én indítottuk be, annak érdekében, hogy a kék gazdaságot előmozdítsuk az Atlanti óceán térségében jogalkotói szempontból coastal management was presented to the Council and the Parliament in March. The Irish presidency az ír elnökség elsődlegesnek tartotta ezt a témát, és a litván elnökségnek át kívánja adni megfelelő útmutatásokkal és a feladatokkal hogyha felfelé nézünk az ég felé és a műholdas navigációs rendszerére Európának, akkor fontos ennek a finanszírozását megvizsgálni. Ezzel az ITRE foglalkozott, de, de érinti a közlekedési bizottságot is. Marinescu úr a jelentés készítője, szeretnék neki köszönetet mondani, hogy ezt az ügyet felvállalta. Ami a rendeletnek az jelenti, itt a két európai navigációs programnak a 2014 és 2020 között kell megtalálni a finanszírozási lehetőségeit. Nagyon sokat foglalkoztunk a repülési kérdésekkel is, és a bizottság egy új támogató rendelkezést hozott létre. Ez hozzájárul a repülési ágazat biztonságához, és egy jobb jelentésrendszert irányoz elő, és javítani kívánja a biztonsági kérdéseket. A fő célja ennek az, hogy tovább csökkentsük a légi balesetek számát, illetve a végzetes baleseteket és megfelelő jelentés tevéssel úgy gondoljuk kiszűrhetőek a a balesetek. 2030-ig valószínűleg meg fog duplázódni a száma a repülő légi járatoknak, ezért fontos, hogy a biztonsági kérdésekkel is foglalkozzunk. Litvánia fogja ezt felkarolni. Where was I? Um, Uh, uh, um, uh, Litvánia fogja ezt a javaslatot továbbvinni és a tárgyalásokat tovább folytatni. Biztos vagyok abban, hogy a jelentés készítője, Devajrak a hasonló gondolatai vannak, és ugyancsak fontosnak találja ezt a jogszabályt a légiközlekedés szempontjából. A múlt héten folytattunk ö, tanácskozást a légiutasok jogaival kapcsolatban is a légitársaságoknak meg kell felelniük az utasvédelem bizonyos előírásainak. Figyelembe kívánjuk venni azt is, hogy ennek milyen pénzügyi kihatása van a légitársaságokra, és ezért fontos, hogy harmonizált módon dolgozhassanak a légitársaságok a liberalizált piacon az inkonzisztenciákat kell ehhez kiszűrnünk, hogy megfelelően legyen, kerüljön alkalmazásra a jogszabály meg akarjuk a nemzetközi hatóságok és a légitárságok közötti jobb együttműködést is erősíteni, és fontos, hogy a rendelet által előírt bizonyos feltételek kivételes helyzetet teremtettek a légitársaságok számára. Vannak bizonyos jogok, mint például az információhoz, a kompenzációhoz, a segítséghez való jog, vagy például a megfelelő mobilitási előírások fontosak az egységes légirányítási kérdése sajnos túl későn érkezett már ahhoz, hogy ebben lépni tudjunk, de még dolgozunk intenzív módon, és meg, hogy elérjük a még lehetséges erőlelépéseket. Az európai állampolgár számára nagyon fontos szerintem ez a kérdés. A magunk részéről továbbra is oda fogunk figyelni erre, még, még hátralévő néhány hétben, azért, hogy az elnökség ezt jól előkészített formában tudja továbbadni. Köszönöm a jelentéstevőknek eddigi munkáját, és párhuzamosan folynak a tárgyalások. A tanácsban még egy másik fontos témáról is tárgyaltunk, aminek valószínűleg nagyon jó hatása lesz a jövőre, ez pedig a tiszta energiaforrás. A az üvegházhatású gázoknak a csökkentése érdekében a megfelelő alternatív üzemanyagok, illetve az ehhez használandó gépjárművek kérdését is vizsgáltuk, illetve vizsgáljuk az új energiaforrásokat. A villany gépjárművek is egy fontos kérdés. A ö, tanácsban ö, bizonyos aspektusait vizsgáltuk ennek is, hogy mennyire ö, megfelelő ez, és a mellékleteket is elkezdjük. Nagyon érdekes kérdéseket is meg kell fontolnunk, nevezetesen amikor a szabványozásról és a technológiáról van szó, akkor ö, mi mindent jelent ez. Rendkívül fontos az európai közlekedés szempontjából, és ezért fontos, hogy jó pozícióink lennek. Fedanza jelentéstevő megvizsgálta a javaslatokat, és nagyon fontos tárgyalások fognak folyni ezzel kapcsolatban is, ma is, holnap is. A litván partnerek is prioritásként kezelik az elkövetkező hat hónapban ezt az ügyet. Természetesen vannak egyéb ügyek is, amiket remélünk, hogy előbbre fognak haladni, de hát sajnos nem tudtuk végigvinni ezeket. A légikikötői csomag az egyik ilyen, és múlt decemberben indult ez a csomag, de a parlamentnek az álláspontja egészen április közepéig nem volt egyértelmű ezzel a csomaggal kapcsolatban, és a tárgyalások is ezért csak később tudtak elindulni. Reméljük, hogy egyéb javaslatok területén is előre tudunk majd lépni a az utasszállító hajók biztonsága tekintetében, és a közös megállapodás a CESAR programban. A bizottság is, is vannak javaslatai, rövidesen ezeket úgy tudom meg fognak jelenni. És a turizmus ugyancsak egy fontos kérdése az önök kompetenciának is. A turizmus, a sport, a gazdasági tevékenység és foglalkoztatás mindenütt fontos Európában az embereknek a munka után már viszonylag korlátozottak a lehetőségeik. Örömmel tapasztaltam, hogy vannak itt azért előrelépések, és elismerése került a turizmusnak a fontossága a munkahelyteremtés tekintetében. Az innováció tekintetében is fontos ellépések vannak. A turizmus munkacsoport továbbra is dolgozik, és a tagok felképülést kaptak, hogy áprilisban egy konferenciát szervezenek, ez nagyon sikerrel zárult, ahol megvizsgálták a turizmus és a kultúra összefüggéseit, illetve hogy mi minden vonható ebből le, annak érdekében, hogy a turizmust fejlesztők. Csak egy nagyon gyors áttekintést tudtam adni az elmúlt öt és fél hónapról. Összességében a parlamenttel együtt hat közlekedésügyi témában és öt egyéb témában tudtunk együttműködni. Az idő az mindig az ellenfelünk, de nagyon jól sikerült előre haladni egyes ügyekkel fontos, hogy a nagyon pragmatikus megközelítést alkalmaztunk e programok tekintetében. Nagyon örülök annak az együttműködésnek, amit tanúsított a közlekedési szakbizottság, és külön szeretnék köszönetet mondani a titkárságnak a rendkívül professzionális munkához, amit tanúsítottak. Köszönöm szépen, és már is átadom a szót. Köszönöm szépen. Mielőtt még a koordinátorokra térnék, szeretném elmondani azt, hogy mennyire hálás vagyok önnek és az ön munkatársainak, az állandó képviseletnek. Végül csak sikerült elérnünk egy vitát. Az ír és az angol eltökéltséget egyesítette, és ezért szeretnénk köszönetet mondani, eh, nem csak ennek, hanem az állandó képviseletnek is. Három percet kapnak a koordinátorok, majd két percet Tikau, a Komocákos úr és Sigensz úr. Ki kíván még beszélni? Senki? Akkor itt le is zárjuk a felszóló listát. Matyő Gros következik három percre. Köszönöm szépen, tisztelt eh, Elnök úr, köszönöm szépen a jelentést és a beszámolót is. Belgaként megerősítem azt, hogy a kis országok hagyományát folytatják, kis országok nagy sikerek, és ezért mindenképpen szeretnék ezért önnek, illetve önöknek az EPP nevében gratulálni. Nagyon ambiciózus volt a programjuk, és a nem könnyű részeit ennek jól kezelték. Gyakran az a benyomás, a parlamentben, hogy tanács mindent otthon szeretne a saját országában elintézni, de önök jó, jó lépéseket tettek. Általában olyan időket élünk, amikor sok a negatív jelzés, de szeretném elmondani, hogy mennyire fontos a transzeurópai hálózat, a Connecting Europe Facility. Ezt remélhetőleg jól sikerül majd lezárni, mert szerintem itt az elkövetkező négy évben szükség lehet majd a gazdaság a közlekedés mobilizálására. A negyedik vasúti csomag számomra ugyanennyire fontos, hogyha azt várjuk a vasúttól, hogy tényleg teljesítményképes legyen, hogy növekedjen, ha több munkahelyeket lehessen teremteni, jobb legyen a mobilitás, akkor egy jelzést kell adnunk, hogy csomagot szeretnénk létrehozni, ez normális is, és mindenképpen az interoperabilitással kell kezdeni, a technológia nagyon-nagyon fontos, hogyha ezt nem javítják, akkor nem sokat érnek a jogszabályok sem. A parlamenti húzavona után a földi kiszolgálás tekintetében, a slottok tekintetében, a repülés területén nem csoda, hogy önök sem tudták globálisan kezelni ezt a csomagot, de reméljük, hogy jövőben ezt is majd siker koronázza. És hogyha már ezről a területről beszélek, akkor hangsúlyozni kell azt is, hogy mi inkább az egységes európai égboltot a régi megfogalmazásban szerettük volna inkább jár, látni, és nem pedig azt szerettük volna, hogy bizonyos új javaslatok jöjjenek létre, azért, mert bizonyos országok nem értettek ezzel együtt. Sokkal hatékonyabbnak kell lenni a repülés területén, sokkal inkább hatékonynak kell lenni, és sokkal inkább környezetbarátabbnak kell lenni, és remélem, hogy majd sikerül majd ezt az üzenetet átadni a tanácsnak, és ön többször is megtette ezt, hiszen a munkánk hitelessége abból áll, hogy amit ma eldöntünk, azt valóban végrehajtják-e holnap. A tengeri területen, ez benne volt az önök programjában is, és a helyes hangsúlyokat helyeztek, de szeretném le is zárni itt, azzal megköszönöm a munkájukat, és lehetőséget kínálok a többi bejel, jelentéstevő kollégámnak arra, hogy ők is hozzászóljanak. El Kadrói úr három percben az SZD nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a tanácsnak és a kitűnő munkát az elmúlt hónapokban. Még van egy hónap hátra az elnökségből, sok minden történhet addig, és remélem, hogy kihasználják az időt arra, hogy számos dossziét a kezükbe vegyenek. Konkrétan gondolok itt a SEF, a Connecting Europe Facility dossziéra. Holnap ezzel kapcsolatban lesz majd még egy triológus is. Remélem, hogy majd sikerül lezárni ezt a kérdést. Ugyanez a helyet a ten iránymutatásokkal kapcsolatban, ez nagyon fontos csomag, ezeket is jóvá lehet hagyni, de természetesen ennél is fontosabb az, hogy mennyi pénz fog majd rendelkezésre állni az Európai Unió részéről az elkövetkező években azért, hogy sikerüljön valóban a hálózatokba befektetni. Remélem, hogy ön és a kollégái a kormányfőket majd nyomás elé helyezik, hogy minél jobb legyen a támogatás. Utalt még bizonyos sikerekre, a tachográfra, a State, tehát a kikötői ellenőrzésre. Két nagy pillér van, amelyre koncentrálunk a következő hónapokban. Az egyik a légközlekedés területe. Joggal mondta az, hogy a parlamentben volt egy kis késlekedés a földi kiszolgálás tekintetében, de hát nekünk is megvan a saját álláspontunk, megvan a mandátumunk. Önök is készek vannak a tanács részéről a saját álláspontjukkal, tehát semmi sem áll már a tárgyalások útjában, meg is kezdhetjük majd ezt. Az utasok joga kapcsán is van egy nagyon fontos dosszié, erről is beszélt. Ezt itt is mindenképpen egyértelműségre van szükség az utasok irányába, hiszen ez mindenki számára fontos, egyértelmű, jól kommunikált jogszabályra van szükség. Amit a kollégám mondott az Egységes Európai Égboltról, sajnáljuk azt, hogy hogy a megtett ígéretek eddig még nem tükröződnek a jogszabályok végrehajtásában, de remélhetőleg konkrét előrejutást sikerül majd itt elérni. hiszen itt elég nagy nyereségre lehet szert tenni az ipar, illetve az utasok, illetve a környezet számára is. Gyorsan még utolsó pontként a negyedik vasúti csomag. Az interoperabilitással jól kezdtek, viszont még számos kérdés nyitott, de mindenképpen konstruktívak szeretnénk lenni. Nagyon fontos ez a dosszié ahhoz, hogy a vasút ismételten a helyes vágányra álljon. Bros, Mrs. Meissner, three minutes, please, Jizzy. Ja. Meister asszony, igen, köszönöm szépen elnök úr, és köszönöm a miniszter úrnak is azt, hogy ilyen jól összefoglalta a tevékenységüket. A liberálisok nevében is szeretnék köszönetet mondani. Írország nem egy nagy ország, de láthattuk a tegyelások során, hogy nagyon is tapasztaltak Európában, a trialógusok során ez egyértelműen érezhető volt, és a nagy témákkal tényleg pozitívan tudtunk bánni, és ez sikeres volt szerintem. A transeurópai hálózat, a Connecting Europe Facility, csak eh, ebben a ciklusban kezdtem parlamenti tevékenységemet, de most először láttam azt, hogy minden frakció jónak találta a bizottsági javaslatot, tehát így egy európai közlekedési hálózatot kell létrehozni, amit eh, pénzügyileg is támogatunk. A trialógusok eh, már lezajlottak, és természetesen optimális lenne, az, hogyha az MFF-ből erre megfelelő pénzt kapnak, mert ez a szép terv, hogy hogyan lehetne az európai infrastruktúrát javítani, az nagyban függ attól is, hogy milyen lesz a pénzügyi támogatás a vasúti csomag kapcsán, és eh, nagyon fontos az európai terület, mint a, ugyanis fontos a környezetbarát eh, közlekedés és eh, A digitális tahográf kapcsán és én is tevékenykedtem ebben a témában, örültünk annak, hogy sikerült minden parlamenti kivételt jóvá hagyatni, megszületett a 100 km-es határ is, de tudom, hogy önök tárgyalóként csak azt tudják megtenni, amit mandátumukban kaptak, és ezért néha egy kicsit szerettük volna, hogyha a tanács itt jobban támogatott volna bennünket, de hát a tegyelások ilyenek. Ami a tengeri közlekedést illeti, ez számomra személyesen is nagyon fontos, hiszen én is Észak-Németországból származom a tengerpart mellől, beszélt a növekedési stratégiáról, ezt is sikerült előrehozni, Poor State Control, Brian Simpson is említette ezt, itt is sikerült előre jutni. Van egy konkrét kérdésünk. Ön azt mondta, hogy a tengeri um, um, kialakít, terület kialakításnál szeretném megkérdezni azt, hogy az ír uh, álláspont mi ezzel kapcsolatban. Utolsó pontként pedig a légközlekedés, a légi közlekedési csomag. Itt egy kis megadás volt, örülnénk, hogyha tárgyalhatnánk még erről, de még ennél is fontosabb eh, az, hogy ezt összességében lássuk. A Single European Sky, na, itt megakadtunk, Tudom, hogy nem Írországtól függ ez, itt inkább Németország a kerékkötő, de hát mindenkinek eh, most már eh, tennie kell valamit, hogyha valamit aláírtunk, akkor azért küzdeni kell, ahogy Mácsi Jogros is elmondta. Tehát így létre, létrejött egy igazi európai légitérség a, a repülőtéri csomaggal, illetve a Single European Sky-a. zöldek részéről Kramer úr, három perc. Miniszter úr, köszönöm szépen az előadását. Tudjuk azt, hogy ön a tanácsot képviseli, és nem csak Írországot, illetve nem önmagát képviseli. Alapvetően elégedettek voltunk az együttműködéssel, a Single European Sky németként én ezt hihetetlennek tartom, hiszen ezzel pénzt lehetne nyerni, csökkenteni lehetne a kiadásokat, olcsóban lehetne tenni a repülést, illetve lehetne sporolni a munkatársakon is. Tehát mindenki számára nyereséges lenne ez, de senki nem aláírták, de nem hajtják végre. Tehát a tanácsnak ezt el lehetne mondani, nem lehet az, hogy hitelesek legyünk úgy, hogyha létrehozunk jogszabályokat, de aztán rájövünk arra, hogy két év múlva, hogy ez nem tetszik, hülyesség volt, nem azt mondjuk, hogy mi vagyunk a hülyék, hanem mások azok. Tehát mindenképpen szeretnénk, hogyha azt látna a tanács, hogy ez aláássa az Európai Unió hitelét. Ezt nem szabad, hogy megtörténjen. Ezt kérem. Németként, de más országok is, akik a FAPS-okat továbbra is bolygottálják, most már valaminek történnie kell, mert szükség van változtatásra. A második pont, amiről szeretnék beszélni, ez a pénzügyekhez kötődik. Természetesen a Connecting Europe Facility és a TEN. Az elmúlt finanszírozási periódusban a bizottság és a tanács 20 milliárdot akart erre a célra, majd a tanács azt 8 milliárdra csökkentette, de egy projektet sem töröltek, és eh, nem álltottak le a a támogatás sem. Vannak olyan német szövetségi tartományok, amik azt mondták, hogy kevés a pénzünk, az EU-nak kell segítenie. Tehát először csökkentenek, majd több pénzt akarnak. Hát ezt nem lehet. Óriási az időbeli nyomás rajtunk, a határidők, hogy udvariasan mondjam, optimálisnál rosszabbak voltak. Volt olyan, hogy előző este kaptuk meg a dokumentumot, másnapra, hát ez nem lehet Azok, akik vezető szerepet töltöttek be a tennél, a Connecting Europe Facility-nél, számukra mindenképpen csak dicsérettel tudok szólni, viszont ami engem zavart, az az, hogy nem volt időnk arra, hogy beszéljünk a konkrét projektekről, és azokat megítéljük. Az volt a helyzet, hogy a parlament tartotta magát ahhoz, hogy több projektet szeretnénk, viszont nem szeretném több projekteket, de a tanács mindig újabb javaslattal állt elő. Németországban 27 eh, projekttel álltak elő, nagyon fontos kikötőkkel, olyanokról, amikről én nem hallottam. És hát óvatosnak kellene a szó, szóvai megválasztásában, egy kicsit megpróbáltak megkerülni bennünket. Tehát kérem, hogy ezt mondják, hogy a jövőben ezt nem fogjuk mi hagyni. Mindenki tud kívánságlistát írni, de hogyha csak 10%-át tudnánk végrehajtani, az már jó lenne, pedig nincs is meg erre a pénz. Foster, three minutes, Jackie, please. Thank you, Chairman, and thank you to the Minister. For... Köszönöm szépen elnök úr, és köszönöm a miniszternek a beszámolót. Én a Michael által emlegetett dologra térnék vissza. Nagyon nehéz a tagállamoknak az elnökséget átvenni, hiszen mindenki túl ambiciózus. Hogyha kevesebb projekttel foglalkoznának az elnökségek, akkor talán könnyebb lenne, mert óriási a munkateher, ezt minden kormány titkársága meg tudja erősíteni. Nekem tetszett, hogy az ír elnökség miként választotta ki a prioritásokat. Nyilván nem lehet mindennel foglalkozni, de egyértelmű, hogy a szakma üdvözli a tahográf megállapodást, ez nagyon nagy megkönnyebbülés számomra, és most szavazunk róla. Ugye a parlamenti frakcióközi csoport is visszajelezte, hogy a Galileo és az Agno terén végül is megállapodás született, ami a repülést illeti. Tíz évvel ezelőtt én voltam az előadó, Írországban, az Egyesült Királyságban, más tagállamokban igen fontos, hogy világossá váljon a helyzet, anélkül, hogy túl sokat írnánk elő egységes európai égbolt, hogyha kötjük az ebet a karóhoz. Én voltam ugye a jelentés előadója, nagyon fontos, hogy a funkcionális légtér blokkokkal előre tudjunk lépni, óriási előnyök várhatók ettől mindenki számára Európában, nem engedhetjük meg azt, ami múlt héten történt. Franciaországban és más országokban gyakorlatilag túlszul ejtették az utasokat. A funkcionális légtér, meg a technológiai világ termékének felhasználása nagyon fontos lett. Nagyon eh, támogatom az önök álláspontját ebben, ami elvezet engem a mm, repülőtér eh, csomaghoz. Alapvetően semmi szükség nem volt eh, rá. A slot irányelv mindent megoldott, mindenki tudta, hogy hogyan működik, koordinátorok, stb most már függetlenek ezek a szakértők, és nem működnek a dolgok. A mm, zajszennyezéssel is ez a helyzet. Frankfurt esetében volt egy külön probléma a földi utas kiszolgálással a legtöbb ország már liberalizálta ezt a szektort, úgyhogy nem igazán volt szükség az új szabályozásra, igazából nem voltak problémák. Mindez elvezet bennünket az egyik utolsó felvetéshez, a 261-hez, az utasok jogaihoz emlékszünk, ugye a vulkáni hamura, ez egy quid pro quo, nem akarjuk, hogy a vállalatok elveszítsék az üzleti lehetőségeiket, azt akarjuk, hogy az utasok is minden jogot megkapjanak és repüljenek. Nyilván mindkettőt kiegyensúlyozottan kell tekinteni. Az ECR frakciónak külön köszönet az elvégzett munkáért, illetve az ECR frakciótól az önök munkájáért, és remélem, hogy így fog hasonlóan folytatódni a jövőben, és Tikával mondja, két perc tessék. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani az elnökség képviselőjének az ismertetőért, a beszédért, és a tahográf, a digitális tahográf rendeletről szeretnék beszélni alkalmat ad ez arra is, hogy az ír elnökségnek köszönetet mondjunk azért a kötelezettségvállalásért, amelyel a tárgyalásokat levezényelte ez a negyedik elnökség, amelyel tárgyaltam, és az írelnökség eltökéltségének és pozitív megközelítésének köszönhetően sikerült megállapodásra jutni végül. Külön köszönet illeti a főképviselet, az állandó képviselet munkatársait, Anne-Marie Smith asszonyt, meg az árnyék előadókat is, az Európai Parlament frakciói részéről az Európai Bizottság munkatársainak is köszönetet mondok. Úgy gondolom, hogy ez egy jó megállapodás. Még egyszer gratulálok ahhoz, hogy milyen határozottan állt hozzá az ír elnöksége ez a kérdéshez, illetve gratulálok, hogy sikerült egy technikailag és politikailag egyaránt nehéz témában megállapodásra jutni. Köszönet még egyszer. Köszönöm szépen. Én is én szeretnék köszönetet mondani az miniszter úrnak a Parlament Közlekedési Bizottsága nevében, és közvetlenül pedig gratulálni szeretnék két oknál fogva. Egyrészt, mert minden azt mutatja, hogy az önök elnöksége rendkívül hatékony volt a közlekedési területen, másodszor pedig azért, ahogyan végezték az elnökségi munkát, tisztelettel, és ugyanakkor úgy, hogy elismerték az Európai Parlamentnek a rendkívül fontos szerepét, mint jogalkotó, társjogalkotóként. És ez az én személyes meg észrevételem. Ez vonatkozik a különböző hálózatokra, útmutatásokra. Mindenféle ö, hozzájárulást rendkívül hatékonynak tekinthetünk. Én szeretnék külön említést tenni két ö, csoportról, akik segítették az önök munkáját, Michael Harbour és a Monica Wallis ez a két frakció és ez a két személy rendkívül hatékonyan dolgozott, és az ő hozzájárulások nagyon fontos. Az útmutatások, amik az európai hálózatokra vonatkoznak, ezt végül is létre, sikerült létrehozni, van most egy megállapodásunk. Ez a megállapodás remélhetőleg tovább fog fejlődni a jövőben, és remélhetőleg nem lesznek meglepetések, és ö, ö, majd a plenáris elé is kerül és valójában tulajdonképpen itt nagy a tét, mert ezek képezik a legfontosabb és legkonkrétabb projektfejlesztést az elmúlt éveket figyelembe véve, és az ilyen típusú projektek gazdasági fejlődést, munkaalkalmat hoznak egy olyan, egy olyan kontinensen, ahol 20 millió érdekeltek ebben, nagyon sokan közülük pedig fiatalok. És természetesen nagyon ambiciózus ez az egész hálózat, ez ugyancsak egy üres héj marad, hogyha nincs meg hozzá a szükséges finanszírozás. Tehát mindent el kell követni annak érdekében, hogy ezt a kérdést megfelelően lezárhassuk, és mielőtt egy jó megállapodás születhessen. A szövegeken ö, után pedig, a jogszabályok után pedig politikai akarat kell, hogy ezeket végre is használjuk, ez már az ír elnökség után lesz. És végül, de nem utolsó sorban, Higgins úr két percben. Köszönöm szépen, elnök úr! Úgy gondolom, hogy figyelembe véve a különböző hozzászólásokat, rendkívül jó elnökségnek voltunk a tanulja az elmúlt hat hónapban, és vannak olyan kérdések, amelyek hosszú ideig függőben voltak, és most mégis úgy tűnik, hogy működnek. Írország most a hetedik elnökség, és nagyon sok kapcsolatunk volt, és nagyon tudjuk már, hogy hogyan kell tárgyalni. Ami a kikötői ügyeket illeti, a légiközlekedést, közlekedést, a tachográfokat, és külön szeretnék köszönetet mondani Szilvia Tikaunak, akinek rendkívül jó volt a jelentése, ami pedig a tanácsot illeti. Nagyon szerencsések, mert nagyon három kitűnő személy volt a tárgyaló delegációban. Sokan voltak, akik rendkívül sokat hozzájárultak, és az árnyék jelentéstevők is nagyon jók voltak, és a nemzeti kormány is. Sok esetben a háttérben dolgozók sokkal többet dolgoznak, mint maguk a, a miniszterek. Tehát ami a tahográf szabályozást illeti, ezt pontosan kell megfogalmazni. Nem mindent tud sikerült elérnünk, nem tökéletes, de sokkal jobb a helyzet, mint amilyen korábban volt több kivételt, több kötelezettségvállalást szeretnénk látni, és jobb berendezéseket. Tehát úgy gondolom, hogy összességében végül is rendkívül jó munkát sikerült végezniük, ehhez szeretnénk gratulálni, és végül, de nem utolsó sorban, mert Litvánia veszi át majd a stafétabotot, szeretnénk a litván közlekedési miniszternek és ehhez a nagyon ö, komoly portfólióhoz sok ö, siket ö, kerülni, és remélem, hogy ő is ugyanúgy fogja tudni, hogy mit kell ö, tenni. Fontos, hogy ezzel egy olyan valaki foglalkozzon, aki igazán ért hozzá, tehát még egyszer csak gratulálni tudok az eddig elvégzett munkához. Köszönöm szépen, Higgins úr! És itt van a kezembe a kalapács, vártam, hogy túllépi az idejét, de hát nem, ez nagyon kedves öntől bizottság részéről, Jaga asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, hogy a bizottságnak is szót ad. Mi szeretnénk felhasználni az alkalmat, hogy köszönetet mondjunk az ír elnökségnek, a miniszter úrnak és az ő munkatársainak, akiket név szerint is említettek. Az elmúlt hat hónapban nagyon kemény munkát végeztünk, és szeretnénk a sikereikhez gaz, ö, gratulálni. Kezdődött ez a TENTI programmal, és szeretném elmondani, hogy nagyon fontos volt az önök munkája a tekintetben, hogy megállapodást tudjunk elérni. És ez most már a második alkalommal próbált a TENTI témában az írelnökség eredményt elérni. Ugye 2004-ben volt a másik, és most erre a TENTI útmutatásokra is ezt megtették, és ehhez igazán gratulálnék. Tehát lényeges előrelépés történt más területekben is, és úgy gondoljuk, hogy két hátralévő időben még sikerül ezeket lezárni, és tovább szeretnénk bátorítani önöket, hogy amit még lehet, azokat vigyék végig. A két MLC ügyet, a tahográf ügyekkel és, és a nagyon nagy öröm és megtiszteltetés volt önökkel együtt dolgozni, nagyon nagyra becsüljük azokat a rendezvényeket, amit az közúti biztonsággal is végeztek. És az, admi, az ír adminisztráció ismételten megmutatta, hogy egy kis ország is tud nagy dolgokat elérni elnökségi pozícióban, és várjuk a következő elnökséget, és ugyanolyan sikereket kívánunk nekik is, mint amilyeneket önök értek el. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen a bizottság hozzászólását, és mielőtt elvizetem, visszadnám a szót a miniszter úrnak, általában a látogató csoportokat üdvözölni szoktuk, Barbara Véla asszonynak a vízjelentés és Esvelyből jöttek. Nem kitűnő a németem, de Vidéki Nők Szövetsége ennek a neve, eszemből érkeztek, és nagyon örülök, hogy itt vannak önök körünkben a közlekedési és turisztikai szakbizottságban. Azt mondták, hogy ha Hessent említem, akkor Frankfurt is kell mondani, de mindenképpen üdvözlöm Önöket! És akkor miniszter úr most, hogyha reagálna néhány felvetésre, amióta én itt vagyok, talán ez a legjobb elnökségi reagálás, és most átadom a szót. Köszönöm szépen, és néhány dologra kívánok reagálni. Először is köszönöm szépen a kedves szavaikat az e- ír elnökség méltatásával kapcsolatban. Grossóra hogy mondta, a vasúttal és a vasútos csomaggal kapcsolatban. Ő szeretné, hogyha megfelelő csomag lenne, és mi is osztjuk ezt a véleményt. De fontos ugye az interoperabilitási kérdésekkel foglalkoznia, hogy ez megállapodás is született, és szerintem a litván elnökség majd tovább tud lépni a biztonsági ügyben, de legalábbis meg lesz az a technikai alap, ami elindítottunk. Alkatrály úr említette a holnapi trialógust ahol, és a jövő heti tárgyalásokat is, és nagyon fontos, hogy ha meg tudunk állapodni, akkor állapodjunk meg. A repülőtéri csomaggal ez mm, a litvánoknak kell továbbvinniük, és az utasjogokat nyilván prioritásként kellene kezelni, aminek a legnagyobb hatása van az európai utasoknak a közérzetére. Alkatrai úr és mások is említették az MFF kérdését, illetve annak a hatását a CIF-re. E Természetesen az ilyen döntéseket nem közvetlenül az én hatáskörömbe tartoznak, de az általam adott üzenetet nyilvánvalóan a miniszterelnök útján majd közvetíteni tudjuk a távközlés, energia egyéb témákban és én is amennyire lehet hallatni fogom hangomat annak érdekében, hogy ezek megjelenjenek az európai költségvetésben, hogy megfelelően föl tudjuk használni a CFF javára. Bár hát ez valóban nem az én területem. A külön planning és az ír állásponttal kapcsolatban szeretnék, hogy amennyire lehet halladjunk a a tárgyalások megkezdődtek, amint a bizottság elfogadta, és a tanácsi reakciók egyes területeken nagyon lelkesek voltak. Nagyon sok tagállamot érint a szubszidiaritás, az arányosság kérdése, különösen a parti sávnak a kezelésével kapcsolatban. Mindenképpen nagyon konstruktív megközelítést kell alkalmazni, és Írország, miután nagyon nagy a partszakasza, nyilván nagyra értékeli ezeket a e, politikákat és megállapodásokat. Krimwright úr e, először valamennyiünk nevében szólt, és frusztrációját fejezte ki, hogy lassan halad, az Egységes Európai Jégbolt program, holott ez mindenkinek előnyöket hozhatna. A bizottság két javaslata csak június 11-én jelent meg, úgyhogy ezeket jelenleg tanulmányozzuk, még nem volt alkalom megvitatni. is úgy gondolom, hogy egyet kell értenem azzal, amit Foster asszony említette, amikor azt mondta, hogy hát nem szabad itten saját magunkat tévútra vinni. Vannak, akik inkább csak magukat akarják védeni, és nem annyira európai érdekeit nézik elhangzottak alkodalmak azzal kapcsolatban is, hogy túl sok projekt van folyamatban. Ezek mindig a tagállamoknak a lehetősége, hogy eldöntsék, hogy milyen programok legyenek, és ahogy mit és hogyha viszont vannak projektek, akkor fontos az is, hogy arról is gondoskodjanak, hogy ezeknek ez meglegyen a szükséges pénzeszköz is. Nagyon fontos ez a minisztereknek is érdeke, illetve az egyes nemzeti programokra Remélhetőleg megtesszük azt, amit mindenképpen kell, hogy megpróbálunk koncentrálni a koridorokra, a határon átnyúló projektekre, a nagyon nagy közlekedés bonyolító utakra. A tahográffal kapcsolatban nagyon jó eredményeket sikerült elérnünk, remélhetőleg most már ez már megvalósítás és alkalmazásra is kerül. Megemlítésre kerültek az ír elnökségnek a közreműködői is, de Úgy gondolom, hogy valamennyien nagyon sokat, sokat dolgoztak annak érdekében, hogy elérjük, amit elértünk, és ugyanakkor ez egy nagyon jó tapasztalatszerzés is volt, és nagyon jó megközelítés, hogy nem feltétlenül az a cél, hogy a nemzeti érdekek kerüljenek előbbre, hanem és az én munkám így módon ezzel a nagyon jó csapattal könnyebb volt és végezetül pedig szeretnék minden jót kívánni kollégáimnak, litván kollégáknak, akik tőlünk át fogják venni a stafétabotot. Köszönöm szépen, miniszter úr. And uh, can we wish you well in the remain- Akkor uh, sok sikert kívánunk az elnökség fennmaradó részéhez, és természetesen jó egészséget és sikereket az elnökség vége után is. Köszönöm szépen, hogy eljött ma, és beszámolt a fejleményekről. Már alig várom, hogy az elkövetkező 12 hónap során újra találkozzunk. És legközelebb, amikor ott a Clarkban, akkor újra öröm lesz látni a Írország legszebb részét. Köszönöm. Okay, colleagues. Kedves kollégák! Javaslom, hogy folytassuk a napirend következő pontjával. A jogalkotási felhatalmazás és a bizottság végrehajtási hatáskörének gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzés nyomon követése. Werner Kuhn és Elkadrajúi jelentéséről van szó. Oh. Ezzel nagyon nehéz ügyel kezdeném, a delegált jogi aktusok, a feltalmazáson alapuló jogi aktusok, ez a Juri jelentésre eh, alapoz, és itt a jogotási illetékességkörök átruházásáról, illetve bizottság ellenőrzés gyakorlásáról van szó. Itt egy előzetes megjegyzést szeretnék tenni. A Lisszaboni szerződés természetesen az eddigi komitológiai eljárást a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok, illetve a végrehajtási aktusok rendszerével helyettestette, és első látásra ez úgy tűnik, mint hogyha nem lenne politikai dimenziója, viszont a döntő kérdés az az, hogy mit adnak át igazából itt a bizottságnak, és mennyi ideig tart ez. És ezért nagyon fontos az, hogy a screeningig egy olyan rendszert hoztunk létre bizonyos jogotási eljárások tekintetében, hogy most legyen szó rendeletekről vagy irányelvekről, ezeket figyelemmel kell kísérni, és látni kell azt, hogy az Európai Bizottság milyen fajta illetékességköröket kap és mennyi időre. Ez a döntés a valóságban politikai hatással is rendelkezik. A delegált jogi a bizottságra helyezünk át jogköröket a végrehajtási ágra, viszont van egy gyakorlati velejárója is, tehát hogy minél gyorsabban lét, végre lehessen hajtani a jogi aktusokat, ezt szeretnénk, viszont megfelelve a Lisszaboni szerződésnek, a különböző rendeletek, irányelvek, tekintetében csak a delegált jogjártosokról beszélünk. Itt eh, nagyon fontos dolgokról van szó a eh, területén egyértelműen kell definiálni azt, hogy milyen fajta jogatási költ kap az Európai Bizottság, a Tanács és az Európai Parlament javaslatokat tesznek arra, hogy minden egyes alkalommal legyen egy vétójoguk, tehát a jogkotás során mindig meghatározzák a vétójog határidejét, és utána mi döntünk arról, hogy hogyan járunk el. A tanács és az Európai Parlament ezen kívül rendelkezik egy visszahívási joggal is, és szerintem erre néha szükség is van, főként akkor, amikor azt érezzük, hogy egy rendelet vagy egy irányelv a tagállami végrehajtás során nem éri el azt a célt, amit a parlament látni szeretett volna. A végrehajtási jogi azt szolgálják, hogy a célokat végre lehessen hajtani, a tanács és a parlament természetesen különböző alkotási aktusokban részt vesz. A Júri 2011 ben 11-en foglalkozott ezzel, Szájer kollega ott a jelentés készítője, és a 290-es 291-es cikkre utalnak az Európai Unió működéséről szóló ö, rendeletben, és illetve szerződésben, és itt vannak bizonyos ellenőrzési mechanizmusok, szabályok, amelyben meghatározzák a kompetenciák átadását, és pluszban az elnökök értekezlete, illetve a bizottsági elnökök értekezlete egy közös álláspontot fogalmazott meg, azért, hogy akkor kell törekedni a delegált jogi aktusokra, amikor e, mindenfajta kritérium teljesül. És itt a Európai Unió működéséről szóló szerződés 290-es cikke mérvadó. Tavaly az elnökök értekezett az bizottsági elnökök értekezletek javaslatára egy négy lépcsős megoldást e, fogadott el, ezt már említettem, hogy egy szisztematikus e, áttekintésre, screeningre helyezte a hangsúlyt, ez mindig bekövetkezik, ez egyfajta korai figyelmeztetési rendszer, egyfajta légzsákrendszer. A parlamentnek és a munkatársaknak minden egyes szakbizottságban egy áttekintést ad arról, hogy a bizottságnak milyen fajta delegáltatusok vannak, és hogy milyen hatás van ennek. Az elnökök értekezlete ezzel kapcsolatban egy jelentést is készített, és ebben a dossziéban, amiben most, amit most Szájer úr készített, ebben jó a tényfeltárás, a mi véleményünket is meghallgatják ezzel kapcsolatban, szerintem. Ez jól mutatja azt, hogy az Európai Parlament hogyan tudna részt venni ebben a folyamatban már korán, Összefoglalóan elmondhatom azt, hogy itt az a kérdés, hogy mit választunk, végrehajtási aktust vagy delegált aktust, ez mindig téma, ez főként a tárgyalásokból fakad. A kompetencia nagyon fontos szerepet játszik, a vétó jog által is részt vettünk ebben, tehát elmondhatjuk azt, hogy ami Szájer úr jelentésében benne van, az mindenképpen támogatandó. 74 jogakotási dosszié van, ahol delegált aktussal sikerült dőlőre jutni. El Kadraui kollega további példákkal fog szolgálni arra, hogy a saját szakbizottságunkat ez milyen mértékben érintette. Köszönöm. Elkadráó úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Ennek a gyakorlatnak az a célja, hogy egyértelművé, egyértelműen javasoljuk um, azt a megközelítést, amit az Európai Parlament, ami az Európai Parlamentet uh, erősíti a delegált a aktusok, a végrehajtási szempontjából. Pontosan úgy van az, hogy elhangzott, hogy a Lisszaboni szerződés óta, ö, óta 74 jogszabály tekintetében volt delegált aktus, de összességében úgy tűnik, hogy egyre nehezebbé válik az, hogy ezt a szövegekben is tükrözzük. Az Európai Bizottság vagy nem javasolja ezt, a tanács esetleg ellenzi ezt, Ugyanakkor egyértelmű az is, hogy a legtöbb esetben teljesül a szerződés kritériumai is. Az elnökök értekezete már régóta hangsúlyozza azt, hogy a tárgyalóknak nagyon koncentrálnia kell arra. Itt nem egy technikai kérdésről van szó, mert a felhatalmazáson alapuló jogotosok, végrehajtási aktusok közötti választás tekintetében ez azt jelenti, hogy a parlamentnek lesz a vétójoga, lesz a nyomás gyakorlási lehetősége, vagy nem. Tehát ennek igenis politikai vonzata van. A, bizonyára tudja, elnök úr, a mi szakbizottságunkban van egy olyan jó hagyományunk ennek tekintetében. A tagok minden héten kapnak egy komitológiai hírlevelet, informáljuk őket így a dolgok állásáról. Az Európai Bizottságot felkérjük mind a koordinátorok részéről, akkor, amikor érzékeny témákról van szó, vagy a delegáltatósokról van szó, itt mindig szeretnénk mindent nyomon követni. Vannak feljegyzések is, amiket a titkárság ad közre, és a titkárságnál dolgozók, vagy az adott jelentéskészítő, vagy akár a szabadságsági elnök is résztetnek ezeken az üléseken. És utolsó pontként, példaként szeretném elmondani azt, hogy van két komitológiai jelentéskészítőnk is, akik egyfajta vészharang kongatóként szolgálhatnak a többi kollega szempontjából. Milyen problémákkal szembesülünk? A végrehajtási aktusok követése nem mindig könnyű, mert van egyfajta időbeli nyomás rajtunk, tehát ezért szükség van egy korai monitorozásra. A tárgyalóink, az árnyékjelentéstevők, a jelentéskészítők gyakran nehézségbe ütköznek, amikor szeretnének a tárgyalása során delegáltatósokat vagy végrehajtásatosokat elérni, és ezért mindent megpróbálnak a jogakotás során felsorolni, vagyis beleírni az adott jogszabályba, viszont ez a rugalmasságot csökkenti. Röviden ennyit szerettem volna hangsúlyozni a véleményünkben. Ez egy nagyon rövid vélemény, mert a szöveg teljedelme korlátozott volt, de sikerült szeretném de szerintem sikerülni fog néhány módosítással ezt még kiteljesíteni. Meissner asszony következik. Igen, köszönöm szépen elnök úr, és köszönöm szépen a két jelentés készítőnek is, Werner Kuhnnak és Said el a munkát. Alapvetően, sőt, is alapvetően teljes mértékben ugyanúgy gondolkodom, ahogy ők is. A delegációgaktosoknál most arról van szó, hogy lássuk azt, hogy egyrésztről a parlament kompetenciáról is szó van, és mi lesz majd a jövőben, a technikai fejlődések, technológia kapcsán ezt nem láthatjuk előre, és ezért rugalmasságra van szükség. Másrésztről viszont az Európai Parlamentnek képesnek kell lennie arra, hogy szerepét betöltse. Vagyis ez azt jelenti magyarán, hogy persze mindent bele lehet írni a jogszabályba, De hogyha valami megváltozik, nem tudjuk, hogy például a digitális tahográf kapcsán milyen fajta újítások lesznek, ezért mindenképpen rugalmasságra van szükség. Ugyanakkor vannak olyan kérdések is, amelyek technikai jellegűnek tűnnek, például a testszkenerek, de ezek nagyon is politikai jellegűek, hiszen kiaknak a teljes népességre, és ezért a parlament nélkül nem lehet erről a jövőben dönteni. Ez azt jelenti, hogy teljes mértékben tudok ezzel, azzal érteni, amit a két jelentéskészítő elmondott, a Lisszaboni szerződést, szerződés erősítette az Európai Parlament a döntés döntéshozatal kapcsán, mi képviseljük az embereket, és nekünk kell ezért lehetőség rendelkezni arra, hogy beleszólhassunk, vagy felszólhassunk akkor, hogyha az Európai Bizottság újítást akar, és nekünk kell dönteni arról, hogy az emberek tényleg ezt jónak gondolnák-e, vagy sem. Mr. Kramer. Kramer az. <clears throat> Kramer úr következik. Szeretnék köszönet a Lichtenberger kollega nevében a két jelentéskészítőnek Természetesen a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok kapcsán a végrehajtásatusra van szó. Ez nagyon egyszerűnek hangzik, viszont fennáll itt a veszély, hogyha itt az egyik kisújunkat nyújtjuk a bizottságnak, akkor az egész karunkat akarja majd a bizottság. A bizottság próbálkozik, próbálkozik azzal, hogy még több jogkört magához ragadjon, és nagyon kevesebb legyen, viszont a Lisszaboni szerződés szerződést nem véletlenül értük el, mindenképpen szeretnek részt venni a jogotás során, és voltak negatív tapasztalataink is, például a, a nagy teherautók esetében, a monster truckok esetében, a folyadékok esetében nem tudja senki se, hogy, hogy mi, mi, mi értelme volt a folyadékok megszüntetésének, ezt nem tudjuk. Néha le kell adnunk a sampont a repülőtéren, néha nem. Igazából senki nem tudja, hogy ez miért van mindent igazából elhalasztottak. Tehát mindenképpen szeretnénk informálva lenni, szeretnénk a teljes átláthatóságot, erre szeretnénk ügyelni, és szeretnénk, hogyha jobban figyelnénk erre a parlamentben. Nem akarunk minden részletről dönteni, de ha, ha tudjuk, hogy mi is dönthetnénk, eldönthetnénk, hogy ez lényeges dolog-e, vagy kis dolog-e, ez a saját jogunk, ezt meg kell védenünk, és a választók is ezt várják tőlünk. Ez, ez a felelősségünk. Fasta. Pastor asszony, köszönöm szépen elnök úr, néhány általános megjegyzést tennék, nem a MÚ főigazgatóságnak számva. Brüsszelben nagyon sokan kérdezik, hogy hogy jutottunk ide a Lisszaboni szerződés alapján. A bizottság túlságosan sok delegált és végrehajtási aktusra tesz javaslatot lehet, hogy van némi lustaság egyes főigazgatóságok részéről, de nincs idejük az alapjogi aktust megfelelően kidolgozni, és aztán delegált, illetve végrehajtási aktusra hagyják a részleteket, és ez nem elfogadható a részünkről. Nyilván a parlament inkább a delegált aktusokat pártolja, a tanács pedig a végrehajtásiakat de igazából a parlamenti illetve az ellenőrzést magát a tagállami szakértők látják el leginkább. Hm, igazából őket nem vonják be az átültetésbe. A bizottság ugye csak jogszabályt javasol, de ők nem vesznek részt a terepen a végrehajtásban. Igazából az a konklúzió, hogy a bizottságnak erőfeszítést kell tennie annak érdekében, hogy jól átgondol dolgokat javasoljon, és ne így alakuljon ki a végeredmény. Nyilván egyfajta hatalmi egyensúly is ki kell, hogy alakuljon, de végeredményben az a lényeg, a parlament, a tanács részéről, hogyha valaki felvet valamit, akkor egy csomó kompromisszum és engedmény születik, és végül senki sem elégedett. Jó lenne, hogyha főigazgatóságok jobban odafigyelnének arra, hogy mi kerül a parlament elé, és akkor az egész eljárást, az egész folyamatot javítani lehetne. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Volni úr. Hol van? bizottság. Tessék. Köszönöm szépen. Én csak arra szeretnék rámutatni a, a bizottság részéről, hogy úgy gondoljuk, hogy jó alkalom ez arra, hogy levonjuk a tanulságokat az eddigi tapasztalatokból. Viszonylag jó a tapasztalatunk az új rendszer működtetésében. Körülbelül 60 delegált aktust fogadtunk el eddig, és kevés problémával jártak ezek, megfelelően jó eredményt hoztak, és nem voltak ellenvetések sehonnan. De nyilván egy csomó konfliktus aspektussal van dolgunk a jogalkotási folyamat során. A bizottság hangsúlyozza, hogy mennyire fontos a jogszerűség, a szerződési cikkek alkalmazásakor, amikor delegált aktus ra kerül sor. Nagyon fontos, hogy az alapjogi aktus és a delegált aktus is összhangban legyenek a jogalappal. A az átláthatósági kérdésre is szeretnék kitérni. Amikor a végrehajtási aktusokról beszélünk, és a komitológia rendelet pontosan megmondja, hogy milyen információt kell adni a jogalkotónak a komitológiai regiszteren keresztül, és a delegált aktusokkal is egyértelműen az a tapasztalatunk, hogy amikor a bizottság előkészíti őket, akkor konzultációkat végez konkrétan szakértői csoportokkal, és minden információ, illetve minden dokumentum, amit a szakértői csoportok megkapnak. Természetesen az Európai Parlamenthez is megküldésre kerülnek, illetve a parlament is kérheti, hogy a szakértőjét vonják be a szakértői csoporttal való egyeztetésbe. Még egy észrevétel azon érvekkel kapcsolatban, amelyeket gyakran hallunk, miszerint inflálódik, terjed az aktusok száma Nos, nekünk nem ez a benyomásunk. Az egyik ok, ami ezt az érzést keltheti, az, hogy a Lisszaboni szerződés előtt az volt a gyakorlat, hogy nem mindig írták körül pontosan, hogy milyen jogkörök érvényesülnek a régi rendszerben, viszont a Lisszaboni Szerződés 290-es cikke alapján egyértelmű, hogy minden alapjogi aktusnak határozottan meg kell határoznia, hogy milyen területen születhet ilyen vagy olyan aktus. Tehát a jogalkotási termékek, szövegek sokkal részletesebbek, a múltban nem volt ennyire egyértelmű, hogy milyen jogosultságot kap a bizottság. Szerettem volna mindenképpen ezt az észrevételt is megtenni. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Nem tudom, hogy az előadók szeretnének -e röviden reagálni. Said? Uh, yeah, very short. I just want to make... Igen, nagyon röviden. Én csak felhívást intéznék a bizottsághoz, hogy minél több felhatalmazásos vagy delegált aktust fogadjanak el a végrehajtási helyett, különösen a közlekedési területen. Kiderül, hogy nagyon sok technikainak tűnő részlet igenis átpolitizált, Úgyhogy azt kérném, hogy a bizottság ezt vegye figyelembe a javaslatai megtételekkor. Egy példa, jelenleg előadója vagyok a vasúti piac megnyitásának, és kicsit meglepett, amikor azt láttam, hogy a gazdasági egyensúly kritériumainál egy közszolgáltatási szolgál, szerződés esetében a bizottság végrehajtási aktussal mm, határozza meg ezeket a kritériumokat, miszerint ezek gazdaságiak, de valójában nagyon is politikai kritériumokról van szó, szóval meglep, hogy ilyesmi előfordulhat. Én azt szeretném, hogyha a jogalkotási javaslatba kerülne be minden, Eh, ahogy az előbb is említettem, de mindenképpen elővigyázatosan kell eljárni, mert eh, ilyen balesetek előfordulhatnak a jövőben is. Köszönöm. Szeretne reagálni erre röviden? Kollégum. Örülök annak, hogy azok, akik eh, a dossziéval foglalkoznak, mindig örülnek, ö, foglalkoznak azzal, hogy megmaradjon a parlament jogalkotási jogköre is, és praktikai megfontolásból kerüljön csak át jogkörre az Európai Bizottsághoz, delegált jogi aktussal. Szeretném megköszönni az együttműködést, ahogy Szájd is elmondta, nagyon speciális a helyzet, ezért arra van szükség, hogy a gazdasági környezetvédelmi hatást figyelembe vegyük, és ügyeljünk az emberek városi is, és hiszen ez az, amin alapján már az európai politikát felismerik. Elnök, köszönöm szépen. Szeretném arra emlékeztetni a képviselőket, hogy június 19-ig lehet délig benyújtani a módosítókat. A TRAN szakbizottságban szeptember 5-én, a Juriban pedig október 11-én fogunk majd szavazni erre. de a módosítókat június 19-én délig lehet benyújtani. Következő napi rendi pont a, az bioüzemanyagokkal foglalkozó jelentés, üzemanyagminőségről szóló irányelv és megölő elfogásba állított ellenegett támogatásáról szóló irányelv módosítása, és Szabine Vilsz asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen! Elnök úr, az tevői találkozó után Strasbourgban a múlt héten, most már a módosítókkal foglalkozunk ma. Kilenc kompromisszumos módosítást kínáltam fel, és kaptam is erre választ a különböző frakcióktól. Én szeretném, hogyha megtartanánk az 5%-os plafont, és nem lenne itt növekedés. Ugyanakkor eljátszanánk az ipar bizalmát, ha nem lenne növekedés, sokan ezt mondják, viszont ezzel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy nagyon fontosak az innovatív technológiák. A második generációs bioüzemanyagokat támogatni kell, hogy, az, hogy a közvetett felhasználatot ellen kerülni. A benyújtott kompromisszumok nem arra építenek, hogy meg szakítsuk a bizalmat az iparral szemben, sőt ellenkezőleg itt támogatjuk a bioüzemanyagokat, a második generációs bioüzemanyagokat, illetve ennek kutatását. Szeretnék valamit mondani általánosabban a kompromisszumokról. A globális célja a 2009-es 29-es irányelv 10%-os plafont nem változtatják meg. A sokak által követelt 2%-os cél is megmarad a második generációs bioüzemanyagok kapcsán. Összességében az ipar a továbbiakban is ugyanúgy mehet tovább, ahogy szeretné, és 5%-os lenne a plafon. Ez azt jelenteni, hogy nem lehet majd fenntartható és környezetbarát módon a termelést folytatni, vagyis szeretném a kedves kollégákat itt a szakbizottságban arra kérni, hogy hangsúlyozzák mindezt, annak érdekében, hogy a közös célt elérjük, illetve az élelmiszerek eh, termelésére nehezedő nyomást egy kicsit csak az lehessen. Ez megfelel az energia megszakításának is, illetve annak is, hogy megújulóan energiaforrásokból származzon az áramellátás. Ez szolgálja az alacsony energiállátást, a fenntarthatóságot, és így hozzá lehet járulni a 10%-os EU célhoz, azáltal, hogy specifikus innovációkat hajtunk végre. Ez proaktív lehetne az értékes szabadság részéről, ezt a e, személyautók, illetve a könnyű haszongépjárművek széndiokszid kibocsátásával kapcsolatos jelentésben is ezt e, szögeztük le. Köszönöm szépen a szocialisták részéről. Benon asszony, köszönöm szépen elnök úr. Zsipárnyó helyett szólalok most fel, aki nem tudott eljönni. Wills asszonynak szeretnék köszönetet mondani. Zsill nagyon jól tudott együttműködni vele, és úgy tűnik, hogy nem volt sok nézeteltérés. Zsil három célból nyújtott be módosítókat, a már eszközött befektetések fenntartása érdekében, illetve a csalások visszaszorítása érdekében, és az első generációs bioüzemanyagok 5%-ának fenntartása érdekében a 2020-ig érvényes 10%-on belül. Az egyes kompromisszummal kapcsolatban ez a módosító 2000 2015-re halasztja 14 helyet, a kötelezettséget a létesítményekre vonatkozóan 60%-kal kell csökkenteni az üvegházhatású gázkibocsátást, ami a bioüzemanyagok 2017-es határértéket érti 35 százalék, illetve 2018-tól 50 százalék, a legtöbb frakció egyetért ezzel a kompromisszummal, a 4-es, 9-es kompromisszumok ezt a módosítót megismétlik a koherencia érdekében, ez nem jelent gondot számunkra. A kettes kompromisszum több módosítót ötvöz egybe, itt a bioüzemanyag mennyiség kiszámításáról van szó, a megújuló energiák vonatkozásában van itt egy 2%-os al cél 2020-ra közlekedési területen, amit javaslunk, és más megújuló energiaforrások is lehetségesek, illetve az energiahatékonyság javítása az EPP az 5%-os első generációs határ ellen van, a zöldek el tudják fogadni, az LD-nak nincs igazán álláspontja ezzel kapcsolatban. Zsil szerint az 5%-os célkitűzés támogatandó, de a jövője bizonytalan. Ármas kompromisszumos módosító, a szorzók módosításáról szól. Ez a második generációs bioüzemanyagok jogok köztönzéséről, a négyes helyett kettes érvényesül, a kettes helyett 1,2-es van egy további kiegészítés, európai harmonizációs kérés, a többszörös könyvelési csalások megelőzésére, ezzel a módosítóval a 10%-os megülő energia arány megvalósítható marad a közlekedési szektorban, és a különböző frakciók támogatják így a miénk is. Ötös kompromisszum a hármas cikkel kapcsolatban azt javasolja, hogy a legmegbízhatóbb tudományos tényeken alapuljon a kvázi faktor, és 2021-től így megfelelő megoldást találjunk az első generációra. A kompromisszumot támogatjuk. Hatos kompromisszum, ez a 2.3-as mellékletre vonatkozik, azokra az anyagokra, amelyek az erdőírtást előmozíthatják, ezeket törlik, egyszerűsítik, pálma, olaj, ennek a termelése rettenetes károkkal jár a világban, egyes más anyagok osztályba sorolását meg kell ért könnyíteni, a kompromisszumot támogatjuk, hetes kompromisszum az ötös preambulum bekezdésére vonatkozik, a bioüzemanyagok első generációjának jövőbeli kiadásairól szól ez, és nagyon erőteljesen támogatják ugye ezt az iparágat, nagyon fontos a módosító szerint a kutatás, nem szabad, hogy az élelmiszer termeléssel versenyhelyzet alakuljon ki. Végül pedig a kilences kompromisszum ér termében jobban kell összönözni a második generációs bioüzemanyagokat, és a különböző területeket sorolja fel. Az első generációs bioüzemanyagoknak a támogatását 2020-tól meg kell szüntetni, és ezt is támogatja a mi frakciónk a kompromisszumokon belül elnök Bilbao asszony a liberálisok részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Általánosságban azt szeretném elmondani, hogy a jelentéstevőtel tárgyaltunk, és két kompromisszum van, amivel nem tudtunk egyetérteni, a kettessel és a nyolcassal nem. Az 5% nekünk nem tetszik. A módosítást nyújtott be a mi frakciónk, amely a 7,5 százalékot irányoztuk elő Engedjék meg, hogy elmagyarázzam, mi frakciónk úgy véli, hogy jogi biztonságot kell nyújtani azon vállalatoknak, amelyek befektettek, beruháztak az unió területén. Fontos a politika, amit a ö, úgynevezett hagyományos üzemanyagoknak tekintünk. A mi módosítónknak az a célja, hogy ez valósuljon meg. A második dolog, hogy szerintünk az 5%-es szám egy csökkentést jelent a bioüzemanyagok vonatkozásában, és szerintünk a jelentéstevő ezt úgy mutatja be, mint hogyha ez lecsökkenthetné az alternatívákat az ipar számára. És automatikusan ez azt jelenti, hogy a bizalom is ezzel együtt csökken mi úgy gondoljuk, hogy mindenképpen alternatív bioüzemanyagokat kell keresni, de meg kell tartanunk a jogbiztonságot azok számára, akik már ebben az iparágban elindultak. És a bioüzemanyagok esetében külön hangsúlyozni kell azokat, amelyek hulladékból állíthatóak elő. Ez azt jelenti, hogy a hulladék ez esetben újrahasznosításra kerülne, és ez lenne egy hierarchia a hulladékkezelés eh, vonatkozásában, ahogy ezt van más jelentésekben is adtuk. Eh, Ami pedig a földhasználattal a megváltozását illeti, az erdőírtás eh, megjelent, és ez a túlzott földhasználatnak az egyik következménye. A, földterületek egy jelentős része jelenleg nem kerül hasznosításra, és a bio ö, ö, üzemanyagok esetében ö, csak a ö, a művelhető területek egy kis százalékát használják. Tehát itt meg kell valahogy másképpen oldani az erdőírtás ügyét. Ö, különösen a szárasság az, ami az erdőírtást előidézi, eh, amit eddig ebben a vitában senki sem említett. Azt is kell mondani, hogy az közvetett eh, földhasználat eh, kérdéseit, azt próbáltuk valahogy kiszámíta, kiszámolni, hogy ez mit jelent, különböző jelentéseket megvizsgáltunk, ami különböző szemszögből vizsgálják a kérdést, és úgy tűnik, hogy ez az értékelés és ez a számítás mindössze elméleti jelenleg, nincs elegendő megbízható tudományos adat egyszerűen ez az információ nem áll rendelkezésre. Tehát itt kockázatot kell vállalnunk, hogy döntést hozunk, és ennek jelentős következményei lehetnek a jövőre, és ezen iparágak jövőjére nézve azok az adatok, amelyek egyszerűen csak elméletiek. Azt is szeretném elmondani, hogy az erdőírtás és az árak megemelkedése ugyancsak szóba került, ezek is további elemzést kívánnak mert a hagyományos bioüzemanyag kör az eddig nem hozott jelent erős eredményt, és meg kell vizsgálni az eddigi érveket. Köszönöm szépen Taylor úr zöldek nevében. Köszönöm szépen, elnök úr! És köszönöm Vesz asszonynak is a rendkívül konstruktív megközelítését, amikor megírta ezt a jelentést. Szerintem ez egy rendkívül bonyolult téma. Mindazonáltal úgy gondolom, hogy azért sikerült egy viszonylag jó egyensúlyt elérni. Egyensúlyt kell találni a bioüzemanyagok felhasználása és a közlekedési igényeink között. Én azt mondanám, hogy megint csak meg kell nézni azt is, hogy mi a széndiokszid csökkentési célunk. Nagyon fontos a e tekintetben a az üzemanyag minőségi irányelv és az energia irányelv többek között a kibocsátások elszámolása, mert vannak olyan anyagok is, amelyeknek nagyobb a, a CO2 kibocsátásuk, mint a hagyományos foszilis üzemanyagoknak, amiket ezzel szeretnénk kiváltani. A közpénzből való támogatásnak pedig az a hatása, hogy a piacot elveszi a területet a az élelmiszertermeléstől, mert 70, ezer, 70 millió hektárt áttettek üzemanyagtermelésre, ez pedig az élelmiszer árakra hat negatívan. A hetes kompromisszum az 10 milliárd euró támogatást irányoz elő minden évben a bioüzemanyag termelésre, és ha csak nem módosítunk, nem történnek módosítások, akkor előre látható, hogy szinte 2020-ra az egész üzemanyag termelés már ö, olyan ö, terményekből lesz, amiket ö, olyan földeken termesztenek, amit ö, élelmiszer termelésre lehetne felhasználni. Éppen ezért ö, fontos, hogy megfelelően foglalkozunk a az üvegházhatású gázok kérdésével, illetve a kiszámítással. A bio üzemanyag és a bio folyadékoknak a termelése a különböző olajos magvakból és egyebekből bele kell, hogy számíthasson a 10%-ba, de korlátozni kellene ezt a 3%-ra. A, az üzemanyag minőségi irányelvnek kellene segíteni azt, hogy a repüléshez meg legyen megfelelő üzemanyag. Nagyon örülök, hogy vészjelentést készítünk. Foglalkozik azzal is, hogy vannak olyan bioüzemanyagok, amik nem csökkentik jelentősen az üzemanyag, a, a CO2 kibocsátást. Köszönöm. Hosszerasszony. Thanks, Chairman. köszönöm szépen, elnök úr. Azt fogom elmondani, amit a nyitáskor is mondtam, teljes mértékben elfogadom, hogy a közlekedési szakbizottságban azt vizsgáljuk, hogy hogyan lehet a legjobban előrelépni a jövőben az üzemanyagok terén, stb. stb. Tényleg PHD-re van szüksége az embernek ahhoz, hogy mindent értsen ebben a jelentésben. Barbara asszonynak teljesen igaza van, ugye, hogy mennyi hektár, arról egy csomó információ szól, az irányelv javaslat a földhasználatról szól, de hát különböző irányokba elmegy, aztán az szabálykövetési problémák is felvetődnek. Igazából fogalmam sincs, hogy miről szól ez az egész. Egy csomó szabálynak kellene megfelelni, inkább a Környezetvédelmi Szakbizottság területe ez, de nekem úgy tűnik, hogy itt az alapkérdés az, egyszerűen összefoglalható. Ugye a repülésről beszéltünk az előbb, sok pénzre van szükség ahhoz, hogy bioüzemanyagokra lehessen átállítani ezeket a repülőgépeket. Tudományos adatokra van szükség. Ezek, ezek nélkül a célkitűzések, határidők teljesen nevetségesek. Ugye a, a bizottság javaslatokat tesz nekünk, és mi azt mondjuk, ez jól hangzik, ez nem hangzik jól, senki nem tudja, hogy mit lehet teljesíteni, senki nem tudja, hogy lehet-e teljesíteni őket én nem vagyok tudományos szakember. Úgy gondolom, hogy a bioüzemanyagok hangsúlya az egész világban. Mi szerint Európán nagyon fontos a zöld kérdés. Szerintem lehet, hogy ahhoz vezet majd, hogy nem lesz élelmiszer. Tehát jó nevelt módon zöldek próbálunk lenni, de nekem erős averzióm van ezzel az egésszel kapcsolatban pedig nem akarok cinikus lenni. Egyet értek mindezzel. Nem, igazából egy csomó aggályom van, nem tudunk egy csomó részletet, Nyilván a közlekedést érintő kérdéseket nyomon akarjuk követni, a bolygónak szüksége van a segítségre, de úgy gondolom, hogy az irányelvek, a magyarázataik úgy vannak megírva, hogy tényleg PHD-re van szüksége az, hogy az ember értse őket. Tehát, ki tudja, hogy eh, milyen eredménye jár mindez, holnap szavazunk, a Közvetlenül Szakbizottság eh, majd eldönti, hogy egyetérte velünk vagy nem. Köszönöm. Elnök, Taylor úrnak eh, ügyrendi kérdése van? Én csak azt szerettem volna Foster asszonynak megmondani, hogy a zöld ágenda nem az éhezők miatt van. Nos, nem csak a zöldek, hanem egy csomó párt foglalkozik a környezetvédelmi kérdésekkel. Ehhez nem kell zöld párt, hogy környezetvédelemmel foglalkozunk ön is szeretne beszállni. Köszönöm, Brian. Elnézést, későn jöttem, és most csatlakoznék be a vitába. Éppen erről a kérdésről készítem a szavazólistát. Másfél éve foglalkozom ezzel a kérdéssel és hát nekem megvan az a PHD-m, amit Jackie szeretett volna megszerezni és kutatási projektek elnöke is vagyok, az egyik pedig éppen a karbon lábnyom a bioüzemanyagok viszonylatában, illetve a közvetett földhasználatváltozás, amivel különböző modellek kapcsán a kutatási projektekben foglalkozunk a közvetett fölhasznált változás nem feltétlenül elkerülhetetlen hogyha végre meghozzuk a plenárison és a trilóguson az új jogszabályt. De minden egyes kutató, akivel működök, azt mondja, hogy egyelőre még nem lehet erről jogszabályt alkotni, még túl éretlen a tudományos eredmény, és évről évre változik. Tehát két lehetőség van, vagy azt mondjuk, hogy még várjunk tíz évet, ne alkossunk jogot, vagy pedig gondoskodunk róla, hogy rugalmas módon kezeljük. A gond az, hogyha rugalmas módon kezeljük, akkor a, a populista kampány is, meg a megbízható tudomány is befolyásolhatja a jövőjét, és nem vagyok túl bizakodó. Nagyon sok irracionális, illogikus döntést hozott ez a ház már populista civil szervezetek által kezdeményezett vitákban, ahol a tényeket figyelmen kívül hagyták. Szóval, nevetés. Szóval ami az ájlukot illeti, valószínűleg bele fog kerülni, kevésbé káros megközelítés lenne, hogy azt mondanánk, hogy legyen rugalmas a dolog. Nagyon nehéz okosat mondani ebben, az biztos, hogy még nem érett meg a téma megújuló célkitűzések 5%-ra csökkentsük-e? Nem kellene 5%-ra csökkenteni, már is 7% fölött van az Egyesült Királyságban az első generációs bioüzemanyag aránya. Hogyha 5%-ra csökkentjük, sőt, Taylor úr 3%-ot javasolt, akkor a 10-15 eh, évet eh, vesztünk, mert a magánszektort nem ösztönözzük, hogy befektessen hát innentől kezdve felesleges bármire ösztönözni őket. Legközelebb, amikor a magánszektort be akarjuk vonni, akkor ne így járjunk el. Mert már is az 5% fölött vagyunk, tehát semmi értelme hogy, 70, hogy 7% alá vigyük a célkitűzést. Összességében persze jobb lenne, hogyha technológia semleges, karbonadon alapuló rendszerünk lenne, de hát ilyen nincs, úgyhogy célkitűzésekre van szükség. Most legyen a második generációra specifikus célkitűzés. Most, hogyha nagyon alacsony, akkor se fogunk 1%-nál többet előállítani 2020-ra. Ebben biztos vagyok. Elnézést, nem értettem. Igen. Szóval ebben van a jövő, de megint csak mondom, hogy most fejlesztik ki a technológiát, és eh, még csak korai jeleit látjuk a kereskedelmi értékesítésnek, eh, profitról még nincs szó, tehát ö, esetleg egy százalékig el lehet menni, de persze a szorzókon is múlik, hogyha két és fél százalékos a második generációs üzemanyagoknak az égetőzése, ahogy egyes módosítók mondják, és négyes a szorzó, akkor az 10 százalékot jelent, úgy kell számolni. Ezt ö, ö, vennénk ki, tehát gyakorlatilag semmi nem maradna az első generációs bioüzemanyagok számára. Tehát két ö, dolgot szavazhatunk meg, ö, ezek alternatívák, együtt hülyeség jön ki belőle. Tehát muszáj előrelépni, de Brian már mindjárt kalapácsolni fog, másfél óráig szívesen beszélnék róla, de itt most abba hagyom. Nagyon nehéz lenne szerintem ez, de köszönöm szépen borzó for Kramer úr következik néppártól, és utána pedig szeretném lezárni ezt a témát Borisov úrral. Köszönöm szépen, elnézést elnök úr, hogy késtem, de egy külön más programon voltam, ami pedig az a kérdést illeti, nem szabad semmit sem beletenni a jogszabályba olyat, ami nem bizonyított mert mindenképpen olyan valami kell, amire támaszkodni tudunk, de a kompromisszumként folyt, hogy folytatni tudjuk, tehát a kompromisszum mindenképpen le kell, hogy legyen. Ami a szorszó kérdését illeti, meggyőződésem, hogy amit itt próbálunk elérni, az az, hogy a 10%-ot próbáljuk igazolni, mert bár is akár kettővel vagy négyel szorzunk, mindenképpen túl sok. Szerintem ez nem jó ötlet megint csak nem tudtunk nagyon egyértelműen eljárni, de valami kompromisszumra szükség van ahhoz, hogy, megállapod, hogy megállapodni tudjunk. Ezért javasoltuk mi a 2%-ot és az utolsó dolog, amiben nem sikerült eddig megállapodni, ez pedig a 6,5 hogy ez legyen a ö, tető, hogyha a plafon, hogyha lesz plafon. Mert ugye 5 volt, most ö, ha 5 fölé tesszük, vagy alig 5 fölé, ez nem igazán észszerű. Ha 6,5 os plafonnal dolgozunk, akkor lehet a szorzó is, tehát egyébként nincs értelme az áldozatvállalásnak, ha végül is nincs eredménye. Tehát ezért a 6,5%-ot javasoljuk a kompromisszumba, egyébként mi ellene fogunk szavazni. Elnök, köszönöm szépen, Kameror. Emlékszem még a tíz évvel ezelőtti helyzetre, akkoriban azt mondták, hogy a mai parasztok lesznek a jövőbeli olajsejkek, és szerintem most már óvatosnak kell lenni azzal, hogy a mezőgazdasági üzem, üzemanyag az tényleg bioüzemanyag. Persze lehet valakiból olajsejk ilyen módon, de lehet, hogy nem figyel akkor arra, hogy mi történik az emberek, hogy éheznek el. Tudjuk, hogy a széndiokszid nagy része az esőerdő kiirtása miatt történik. Én nem tudom ezt helyeselni. Mindenki szeretné csökkenteni a széndiokszidot. Mindenki azt mondja, hogy fontos az esőerdő, de igazából nem történik semmi. Hol van a garancia az első vagy a harmadik generációnál arra, hogy ezzel nem fognak visszaélni, hogy nem fognak továbbra is esőerdőket írtani, csak azért, hogy az autókat táplálják az emberek helyett. Hát ez a probléma az egész vitában. Thank you very much. Köszönöm szépen. A Andreas Pinzák úr kért még szót. Igen, nem? Yeah, thank you. Um, I realized that the, the Köszönöm szépen, láttam, hogy itt a vita kezd élénkülni, és nagyon sok zűrzavar van a számok és a korlátokat vonatkozásában, illetve a plafon kérdésében. Engedjék meg, hogy esetleg röviden elmagyarázzam, hogy miért javasoltuk mi az 500, és miért gondoljuk továbbra is úgy, hogy ez a legjobb megoldás. Vannak az előttem szóló között is néhányan, akik úgy látom, hogy el, e, egyetértenek abban, hogy a tudomány még egyelőre gyerekcipőben jár, és még nem kellően érett ahhoz, hogy erre politikát lehessen építeni. Ezért döntött úgy a bizottság, hogy Mindenképpen egy hatékony megközelítés kell, de olyan, ami nem függ a különböző számításoktól. Ezért javasoltuk az 5%-os plafon. Abból indul ki, ahol az okokozati összefüggések elkezdenek, és ez az élelmiszer ez ügyi kérdésén és szerintem ez lenne a leghatákonyabb, hogyha ezeket a kibocsátásokat korlátozni kívánjuk. A másik pedig a különböző opcióknak a lehetősége, hogy a 10%-os célt elérjük. Úgy látom, hogy itt is nagyon sok a zűrzavar. Ha hiszünk abban, hogy a tagállamok nemzeti jelentései és nemzeti megújuló energia terveiben hiszünk, akkor az a jelzés, hogy a bioenergia és a megújítható elektromos áramtermelés 2020-ig fejlődni fog, és azt várhatjuk, hogy ha megváltoztatjuk az ösztönzőket, akkor ezek az opciók még nagyobb eredményt hozhatnak. Hogy számokat említsünk, a tagállamok 1,5%-ot vártak a 10%-on belül, hogy ezek a kétszer számítható bioanyagokból fognak jönni, és 1,4-et pedig a megújuló elektromos áramból. Ez és az elektromos járművek, gépjárművekből is. Most az alternatív opciókat, ha figyelme vesszük, a bizottságnak a végkövetkeztetése az, hogyha a 7%-hoz közelebbi plafont választunk, akkor gyakorlatilag semmit sem teszünk az ájlokkal. Ez egy olyan megközelítés, ahol az ügyek mennek a maguk útján, de az a véleményünk, hogy ez túl ö, fontos kérdés, hogy most 55, 52, 35 vagy 45 gramme, még hogyha ki is hagyjuk a konkrét értéket a becslésekből, az állok túl fontos ahhoz, hogy ne vegyük figyelembe. Nagyon sok ö, sikert kívánunk a holnapi szavazáshoz. Szeretne még valamit hozzátenni? Igen, szeretnék köszönetet mondani az enyék jelentéstevőknek minden frakció részéről, annak, hogy konstruktívan bántak ezzel a valóban nagyon nehéz jogszabálytervezet, illetve magával a véleménytervezettel is úgy gondolom nem szabad úgy folytatnunk, ahogy eddig is, és ezért szeretnék maradni az 5%-os felső határnál, de azon is elgondolkodhatunk, hogy az EPP vagy az ALDE számára lehetne könnyítést tennünk, és ezáltal ezt megszavazhatnánk, és nem pedig ellene szavaznánk. Megvizsgálhatnánk a közvetett földhasználatot, amely mindig is megjelenik a mezőgazdasági üzemanyagoknál. Jó lenne itt előre haladni, és valamit ezen ellen tenni. Köszönöm szépen. Thank you very much. Well, been... Köszönöm szépen. Ahogy már elhangzott, holnap lesz a szavazás a közlekedési szakbizottságban, és a környezetvédelemben július 10-én. Köszönöm szépen. A következő pedig egy másik az MV-nek készített vélemény. Milyen sok véleményt készítünk ugye nekik. Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásairól szól, ez és Joseph Kusieri kollégának adom meg most a szót. Köszönöm szépen elnök úr. Általánosságban, ahogy az elnök is mondta, ez az irányelv nem vett fel sok vitát. Az Európai Bizottság úgy érezte, hogy az irányelvet korrigálni kell az új jogi, politikai és technikai körülmények között a bizottságnak az a véleménye, hogy a, a különböző minőségi, növényértékelési következetlenségeket a, az értékelési folyamatban így ki lehet majd küszöbölni. Az agri ként, bár pártolom ezt a jelentést. Úgy gondolom, hogy van néhány aspektusa ennek a jelentésnek, ahol javítani lehet, és ahogy egy korábbi szakbizottsági ülésen is jeleztem már, néhány módosított benyújtottam az irányelvhez, és a korábbi üléseken ezeket részletesen meg is beszéltük. 68 további módosító érkezett eh, a véleményhez, és mint említettem, nincs igazán eh, probléma a vélemény elkészítésével, a legtöbbi módosító ugyanabban az irányban hat. A legtöbb nem ütközik eh, egymással, nyilván vannak olyan módosítók, amelyek az én véleményem szerint nem elfogadhatóak, ugyanis egyes bizottsági javaslatokkal pontosan szembe mennek, Viszont az idegenforgalom figyelembevétele és a határon túlnyúló projektek, illetve az éghajlatváltozás figyelembevétele ilyen valójában kompromisszumra kellett jutnunk, és um, én ezt a kompromisszumot elő is készítettem a zöld frakcióval együttműködve, annak érdekében, hogy um, egy közös véleményünk legyen. A tagállamokat szeretnénk a az együttműködésben megerősíteni. Az lenne az ideális, hogyha a kompromisszumot a szakbizottságban ülő kollégák többsége elfogadná. Fontos, hogy ösztönözzük a tagállamokat az együttműködésre a közös hatásvizsgálat elvégzésekor. De hát nyilván korlátozottak a lehetőségek. Hadd mondjam el, hogy nagyra értékeltem azt a nyitott szellemiségű egyeztetést, amire sort kerítettünk, a módosítók, amelyeket kaptam, kifejezetten pozitívak, és hát nagyon várom a holnapi eredményt. Még egyszer köszönet mindenkinek, aki segített. Köszönöm, Kurcákos úr. Köszönöm szépen elnök úr a szót. Szóval egy olyan véleménnyel van dolgunk, amit le kellett volna egyszerűsíteni, hogy ne, kellett, ne kelljen ennyi módosítót benyújtani, hát most 68 módosítót kellett benyújtani, és a módosítókat persze nem támogatjuk mi egytől egyig mm, egy irányelv felülvizsgálata a gyengeségeket hivatott ki küszöbölni, de egyes módosítók teljesen új problémákat hoznak létre. A legtöbb módosító az alkalmazási területet is kiterjeszt, tehát már nem környezetvédelmi, hanem teljesen más jellegű kérdésekről szól. Ugye a jelenlegi helyzetet akartuk javítani, de nem akartunk így előre rohanni, hogy gyakorlatilag újabb és újabb problémákat vessünk fel a meglévőeken kívül. A bizottság javaslata környezeti hatásvizsgálatról szól, az olyan projektek esetében, amelyeknek van környezeti hatású. Úgyhogy azt gondolom, hogy jó lenne, hogyha az egészet leredukálnánk, de nagyon elővegyezetosan kell hozzáállni ahhoz, hogy mit is jelent egy környezeti hatásvizsgálat, hogy kinek kell ezt elvégezni, ami az 5-ös, 7-es, 10-es módosítót illeti, ezeket ne vegyük figyelembe, illetve azokat a javaslatokat, amelyeknél egyáltalán nem értünk egyet, hogy módosítani kellene a szöveget. Tehát egyet tudunk mi érteni bizonyos módosítókkal, például a 71-essel, amit Kramer úr nyújtott be, hiszen itt az irányelv területén belül maradunk. Tessler asszony. Köszönöm szépen. az úrhoz tudok csatlakozni a 7-es és 10-es módosítók kapcsán. Szerintünk is az Európai Bizottság eredeti javaslata jobb, természetesen. A határokon átnyúló projekteknél nem szeretnénk késlekedést, ez így van, viszont szerintem a bizottság nem hiába mondta azt, hogy bizonyos esetekben lehetővé kell tenni azt, hogy három hónapos hosszabbítás lehessen. Ez nem végleg, tehát nem végtelen ez, hanem három hónapos. Bizonyos esetekben erre szükség lehet. Tehát a 7-es és a 10-es módosító nekem nem tetszik. Ami a koordinált módszert illeti, ez hasznos, nagyon fontos a koordináció. Jó az, hogyha lesz egy közös ütemterv, amihez tartani kell magunkat a határokon átnyúló kérdésekben de szerintem nem annyira fontos az, hogy ugyanaz az intézmény legyen az. Hogyha mindkét intézmény egyformán jól működik, akkor egy koordinált ütemtervet meg lehet valósítani. Még egy dolgot szeretnék hozzátenni. Tudom, hogy nálunk is azt mondják, hogy nem tudják tartani ezt, de mégiscsak egy olyan fajta alapharmonizációra mégiscsak szükség van, mert különben soha nem lesznek határokon átnyúló projektek. Azt, hogy mit kell vizsgálni, a frakció úgy véli, hogy eh, ha van egy lista bizonyos tényezőkkel, mit kell ellenőrizni, társadalmi fejlődés, egészségügyi kérdések, lehet, hogy valamit elfelejtenek ebből, és ezért úgy gondoltuk, hogy tesztelni kell az emberre, állatokra, növényekre gyakorolt hatást. Én ezt személy szerint sokkal jobbnak tartanám, gyakorlatilag jobbnak tartanám, és azt a megközelítést szeretnénk. Az előzetes ellenőrzésnek egyszerűnek kell lennie, ami pedig az akreditált szakértőket illeti, amiket a bizottság javasolt, bebizonyosodott az, hogy lehetnek olyan szakértők, akik a kompetens hatóságnál dolgoznak, a tagállamnál, vagy a kifejlesztőre dolgoznak, és ezek foglalkozhatnak ezekkel a jelentésekkel, tehát nem kell feltétlenül akreditáltnak lennie, attól még lehet kompetens, és ez költség szempontjából is ö, jó lehet. Persze akarjuk a környezetvédelmi hatástanulmányt, de ne komplikáljuk túl egy kompromisszumos javaslat van, ezt nem igazán tudjuk elfogadni. A 38-as módosító szeretnénk javasolni, vagy javasolták, a 38-as módosítában javasolták azt, hogy meg kell szüntetni a kifizetést akkor, hogyha nem megfelelően járnak el, de én ezt nem igazán tartom gyakorlatiasnak igen, először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéskészítőnek, az árnyék jelentéstevőknek. Nagyon konstruktív volt a vita, és néhány kompromisszum is született. Sikerült előrejutni a, a zaj kapcsán, és van még egy kompromisszum is, ahol van egy kis kéttel a határokon átnyúló projekteknél. Mi azt mondjuk, hogy ugyanolyan szabályoknak kell érvényesnek lennie, mint az egyes tagállamokban, de az ellenőrzésnek viszont határokon átnyúlónak kell lennie. Nincs annak értelme, hogyha egyrésztről van egy jó ellenőrzés, viszont más oldalról pedig Natura 2000 ott van, ott például Spanyolország, nagyon sok pénzből egy autópálya épült a pirányosokon keresztül, Viszont a franciák azt mondták, hogy nem, mi ebben nem akarunk semmit se építeni, mert ez tönkreteszi a környezetet, de mégis megépült ez a, az autópálya. ha mindkét oldalról figyelembe vettük volna a környezetemi hatás tanulmányt, akkor ez nem történt volna meg. Ilyesmi nem történhet meg. Lehet az, hogy egy országban nincsen természetvédelmi terület, lehet vannak határokon átnyúló természetvédelmi területek is, és ezért egy közös hatástanulmányra van szükség az, a határ mindkét oldalán, az Európai Unión belül. Meg vagyok arról győződve, ha sokkal gyorsabban megy a dolog, akkor ez nem jelenthet akadályt, és mindkét oldalak meg kell vizsgálnia ezt. És hogy miért vagyok ennyire érzékeny? Grand Canarián voltunk egy kikötőben, csodálatos volt ez a kikötő, több milliárdos EU-s támogatással épült fel, és egyetlen egy hajó sem kikött ott ki, mert annyira erős a szél. Hát ezt is megvizsgálták volna alaposan. Ez egy katasztrófa az Európai Unió, illetve Spanyolország számára, hogyha olyan kikötő épül, ahol egy hajó sem megy. Ezt a pénzt máshol is használhattuk volna, 30 olyan projektet tudok kapásból, ahol ezt sokkal jobban fel lehetett volna használni, nem Németországban, ezt is hozzátenném. Tehát ezért kell arra törekedni, hogy mindkét oldalról, mindkét határ oldalról pozitívan döntsenek a projektről, ha, ami a büntetéseket illeti. Hogyha egy oldalon rosszul költik el a pénzt, akkor annak a félnek fizetnie kell, de a másik félnek is, viszont mint ugyanazok a szabályoknak kell érvényben lennie, mint bárhol az EU-ba. Ezt szerettük volna a kompromisszummal. Szeretném, hogyha a liberálisok mégis elgondolkodnának azon, hogy nem támogatják -e ezt. Uh, thank you, Chairman. just make a... Köszönöm szépen, elnök úr, hagyd tegyek néhány észrevételt az elhangzott uh, hozzászólások alapján, mert úgy gondoljuk, hogy alapvetően jó ö, környezetvédelmi hatástanulmányi rendszerünk van, és a bizottságnak pedig az a célja, hogy bővítsük ennek a... Tehát nagyon meglehetősen kis projektekről van szó, nem a megfelelő módon az előrehaladásnak, nem a megfelelő módon. Valamennyi helyi hatóság nagyon komolyan dolgozott, amennyire tudom, a tekintetbe, hogy e a program menjen, és a helyi projektek is, és minden egyes esetben megvizsgálják a hatásokat. Ennek az a kérdés, hogy egyre több és több ö, kis ö, projekt jön be, azzal végül is nem történik semmi. Már korábban is volt erről szó a magán ö, a szektornak a jó indulata, és ők is vannak, amiket szeretnének ö, ö, megvalósítani, mert végül is ők azok, akik generálják ezeket. Ahogy már elmondtam, hasonlóan ahhozokhoz, akik először szóltak nem bízunk igazán abban, hogy ez a megfelelő út a tovább lépésre. A technikai szakértők, ugye úgynevezett akreditált szakértők. A tagállamokban is vannak szakértők, de valaki akar őket akreditálni, ugye ezek a bizottság, és folyamatosan módosítják a feltételeket, hogy ki az, aki jó, valakinek engedélye kell, hogy legyen, és akkor még egy kicsit bonyolítanak rajta és ha megvizsgáljuk, már beszéltünk erre a kötelező vizsgálat, hogy egy ablakos megoldás legyen, de nem igazán gyak, gyakorlatias megoldás, hogyha különböző kérdéseket kell vizsgálni, hogy egy, egy projekt esetében. Tehát rugalmasan kell eljárni, tehát nem lehet mindenre ugyanazt a megoldást ráhúzni. Meg fogjuk vizsgálni, meg kell vizsgálnunk, hogy mit akarunk tenni, de nem vagyunk igazán ö, bizakodóak e tekintetben Általában, amit látunk, az az, hogy bővül a beavatkozás, egyre nagyobb a beavatkozás, a kritériumok pedig annyira szigorúak, hogy már senki sem akar beszállni és beruházni egy ilyenbe. Tehát ez, tehát ez nem igazán jó a mi ö, frakciónk véleménye szerint. Ayala asszony. Igen, én mindössze azt szerettem volna tisztázni, a hatástanulmány, a környezeti hatástanulmányról már beszéltünk, arról is, hogy a pénzügyi körek hogy néznek ki, a koncepciót is tisztoltuk, megállapítottuk, hogy előzetes nyilvános konzultációra lenne szükség. hogy ne használjuk fel a környezetvédelmi hatástanulmányt az infrastruktúrák kidolgozására. Van itt egy olyan téma, ami engem közelről érint, mert Pireneusokról van szó. Nem igazán kapcsolódik ez a bilaterális környezetvédelmi kérdésekhez, hanem inkább más érdekek jelennek meg. Azért foglalkoztunk ezzel, mert az európai hálózatok esetében nem lesz Európai Uniós megállapodás, mert ezek már megvannak, hanem két állam megállapodására van szükség, amely, amelyeknek a kezében van az infrastruktúra, ez ugye a Pireneus másik oldalán adott esetben, ha fékezni akarják az előrehaladást, akkor ezt fékezni fogják. Esetleg a túlóziakkal kellene együtt dolgozni, hogy megtudjuk, hogy ki az, azok, akik ezt az infrastruktúrát igazán akadályozzák. Nem a túlóziak, nem a dolgozók, hanem azok, akiknek nyaralójuk van azon a területen, Bordóban vagy Toulouse-ban, és nem szeretnék, hogy őket zavarnák Természetesen ez is egy egészen más indok. Az én számomra az a fontos e- ebben a kérdésben, ebben a stratégiában és a környezetvédele, környezetre gyakorolt hatásról, hogy jól megszervezett nyilvános konzultáció legyen, hogy minden egyes ország úgy tudjon eljárni, ne az legyen, hogy mindenki azt csinálja, ami éppen neki jól, neki tűnik, és másoknak a fejlődését ö, visszafogják. Hogy, ha hozzá kíván szólni, akkor nagyon röviden. Igen, Kramer úrnak szeretnék mondani, hogy igen, mi a határon átnyúló együttműködés mellett vagyunk, akkor itt ilyen félreértés van, tehát és elfelejtettem köszönetet mondani a jelentés készítőjének elnézést. Anpacis úr a bizottság nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, röviden fogok csak hozzászólni. Amikor legutóbb itt jártam, akkor elmondtam, hogy nagyon örülünk annak, hogy a jelentéstevő támogatja a bizottság célkitűzéseit, és úgy látom, hogy a benyújtott módosító indítványok is ebbe az irányba mutatnak. Néhány észrevételem van ugyanakkor. Az első az a módosítás, ami az összes a felvizsgálat, illetve az egy ablakos megoldást, ami egy esetekben követelező, más esetekben pedig csak önkéntes. Ezt nem, ennek nem nagyon örülünk, mert különösen a TENTI esetében ezek nagyon fontosak. Miért? Azért, mert hogyha közeltelező scoping van, akkor egy megfelelő hatóság, a fejlesztő és egy hatóságnak kell, hogy együtt leüljenek, a folyamat legelejétől kezdve, és ők értékelik együtt, hogy milyen lépésekre van szükség, illetve milyen alternatívák vannak, és meghatározzák azt is, hogy meddig fog tartani a projekt. Ez a nagy beruházások esetén nagyon fontos. Nagyon fontos az egy ablakos megoldás, hogyha, mint az IA e és más vizsgálatokat kell vizsgálni. Ezeket pontosan látni kell már a folyamat legelejétől fogva és különösen nagy projekteknél. Vannak más módosítások is, amelyek inkább a nagy közönséggel kapcsolatosak. Van egy külön aggodalmunk van, a szociális-gazdasági hatások vizsgálata ezen irányelv keretében. Nagyon jól hangzik, de léte nem csak a jelenlegi értékelésnek a kiterjesztéséről van szó, hanem itt a jogalapokkal is foglalkozni kell. Szociális hatás, vagy gazdasági hatás, ez egy más jogalapra épül. És amikor a lakosságra, egészségügyre gyakorolt hatást vizsgáljuk, akkor ez lehetővé teszi, hogy a szociális aspektusokat is kezeljük. És végül, de nem utolsó sorban a határon átnyúló projekteket illetően vannak megállapodás, és van ENSZ megállapodás, megállapodás, amit az ENSZ tagállamok aláírtak, amik lehetővé teszik, hogy a tagállamok koordináljanak, amikor határon átnyúló projekttel van dolgunk, sőt, integrált értékelés is végezhető. De ezen a kereten belül minden egyes tagállamnak a saját értékelését kell elkészítenie, és a saját engedélyeit kell, hogy kiadja. Ezért uh, itten fontos, hogy utaljunk a tagállami kompetenciára. Köszönöm szépen! Elnök. Hát, hogyha nagyon röviden, mert úgy, úgy tűnt, hogy tartjuk az időt, most megint elveszítjük. Csak a bizottságnak ön azt mondja, hogy van egy ö, ö, általános hatás, ö, akkor mi lenne itt a ö, mi, mi, hogy néz ki a hierarchia az egyes amelyekről, hogyha van egy konfliktus, akkor mi lenne a logika? Először az európai hatást gyakor vizsgálnánk, ami az egyes tagállami ö, vizsgálat fölött van, vagy hogy, hogy működne ez? Köszönöm szépen. Két típusú helyzet lehet. Az egyik, hogy van például egy nukleáris erőmű az egyik tagállamon, és más tagállamokat is ez érinthet. Ebben az esetben a tagállam, a nukleáris projekt, amelyek a területén van, az csak akkor hozhatja meg a másokkal együtt. Az önök esetében a TNT projektben több tagállam érintett, amelyek részesei ennek, mert mindkettő használja az utat, vagy az energia infrastruktúrát ott kell létrehozni, megépíteni. A két országnak együtt le kell ülnie, és biztos vagyok abban, hogy akkor mind a ketten létrehozzák a saját részükre, sőt a saját rendszereknek megfelelően de azt próbáljuk elérni az irányelven, hogyha a különböző követelmények harmonizáltak legyenek. Például a nyilvános közmegkonzultációban az egyik tagállamban 15 nap, a másikban 45 nap van előírva. Mi azt mondjuk ebben, hogy akkor minimum 30, maximum 60 nap, és 60 napos hosszítás vagy bővítés még lehetséges és ezzel tudjuk azt biztosítani, hogy azonosak legyenek a feltételek, amik különösen a határon átnyúló projektnél fontosak. De ha jóvá kell hagyni, akkor mindig a szuverén miniszter vagy kormány hagyja jóvá az adott tagállamba, a TNT esetében Franciaország és Spanyolország. A Spanyolországnak és a Franciaországnak is kormánynak jobb el kell hagyni a projektet, az IA e, jogszabályokkal és egyéb jogszabályokkal összhangban. Ha például tulajdonjogi kérdéseket érint, akkor nem az EU szabályok, hanem a nemzeti szabályok szerint kell, hogy kezeljék, amit a két országnak kell elintéznie. Köszönöm. Mr. Kucsieri, do you want to say anything? úr szeretne eh, reagálni. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát nagyon érdekes volt ez a e, vita. Az korábbi e, üléseken, amikor a módosítóimat indokoltam, e, mindenkitől azt kértem, hogy maradjunk ugye az irányelv javaslat eredeti keretein belül. Hát persze vannak olyan módosítók, amelyek teljesen eltérnek a tárgytól. A szociális, gazdasági környezet védelmi szempontokat kell itt ugye figyelembe venni. Én már mondtam a bevezetőben, hogy egyetértünk a bizottság javaslatával, úgy gondoljuk, hogy az elmúlt napokban lezajlott egyeztetések nagyon gyümölcsözőek, sikeresek voltak nagyon sok hasznos módosító is született, és úgy gondolom, hogy holnap a szavazással sikerül majd egy jó véleményt elfogadni, amit az MV szakbizottságnak megküldünk. Köszönet az árnyék előadóknak, nagyon sokat segítettek, illetve a többi képviselőnek is a hozzászólásaikért elnök. Tehát akkor holnap lesz a szavazás nálunk, és július 10-én az NV-ben. Most jön a harmadik NV jelentés, amihez véleményt készítünk gyakorlatilag több véleményt készítünk az MV-nek, mint ahány közlekedési jogszabályt. Itt az Európai Közlekedés Technológiai Stratégia erőmozdításáról van szó, fenntartható mobilitásról. Michael Kramer, tessék. Először is szeretnék köszönet mondani az árnyék jelentéstevőknek, gyümölcsöző vita volt, és jó kompromisszumok születtek. Bizakodó vagyok, hogy jó lesz majd a közös álláspontunk is. Alapvetően az Európai Bizottság jelentése rendben van, de azért szükség van kisebb módosításra. Ahogy mondtam, jó volt az együttműködés, és számos kompromisszum született. Először is erősíteni akarjuk a technológia semlegességet, megvizsgáljuk az eredményeket, illetve azt, hogy ezek hogyan jönnek létre. Én nem vagyok mérnök, de egyértelmű a cél, csökkenteni kell a kibocsátásokat, és a céljainkat végre kell hajtani, és ezért szükség van a technológia semlegességre. Figyelembe vettük azt is, hogy a verseny során szükség van szociális feltételekre is, annak érdekében, hogy legyen szociális dömping, ezt is figyelembe kell venni ugyancsak fontos volt számunkra a zaj is. Elmondhatom, hogy az elmúlt két évben itt a szabizottságban is nagy váltás volt. Korábban senki nem figyelt erre, de most már minden frakció fontosnak tartja ezt. Kicsit megdöbbentett az, hogy azzal kritizáltak engem, hogy a zajt nem vettem eléggé figyelembe. Három éve erről csak álmodva tudtam, most azonban már valóság. Azt mondják, hogy nem vagyok eléggé zaj kritikus. A vibráció is ugyanilyen fontos, hiszen előfordulhat az, hogy hirtelen kirobbannak az ablakok a vibráció miatt, és figyelembe kell venni. És természetesen a felhasználók magatartása is fontos, nem tudunk mindent szabályozni. Nagyon fontos az is, hogy az emberek magatartása is megváltozzon, az is nagyon fontos. Ehhez jön még az is, hogy a csökkentett mobilitás is fontos szerepet játszik, tehát a mobilitásukban korlátozottaknak is lehetőséget kell adni arra, hogy az épületeket alkalmazhassák. Ha például valaki tömegközlekedéssel megy a nyaralási helyre, akkor sokkal több támogatást kap. Tehát összességében szerintem jó az eredmény, és kíváncsi vagyok az önök véleményére, illetve a holnapi szavazásra is. Mike, Mr. Kumocákos on behalf. Kumocákos úr következik Perker, Pirker úr nevében. Az EPP részéről köszönöm szépen elnök úr. Pirker úr nevében felolvasom elnök. Mennyi időbe fog ezt elleni? 20 másodpercbe, az rendben van, mert ha valaki felolvassa más szövegét, akkor csak olvassa, olvassa, koordináltuk a tevékenységünket, és tudjuk, hogy mennyire érzékeny ön erre, mondja Komucákos úr. Tehát az EPP véleménye már ismeretes volt az első vita során, jó magam és kollégáim benyújtottak módosítókat. Az EPP legfontosabb pontja a következőik. Először is a mobilitás megoldása, másodszorban a zajszennyezés figyelembe kell venni már az új technológiák és konstrukciók kifejlesztésekor, harmadik sorban az alternatív vezetési technológiák, intelligens technológiák, negyedik sorban hatékonyság, illetve felhasználó barátság az új technológiák részéről, ötödik pont, feltartató közlekedési formák támogatása, hatodik megfelelő logisztika, technológia, semlegesség, nagyobb támogatása az KKV-knak, illetve megfelelő jegyrendszerek. Köszönjük mindenkinek, aki részt vett a jelentésben, köszönjük Kramer úrnak és a kitűnő együttműködését és a kompromisszumokat. Ennyi. Mr. Köszönöm szépen Komocekosz úrnak, hálás vagyok önnek. Szocialisták, Liberácki úr, vagy Szeid, vagy Ertug úr, ön is rövid lenne? Rövid leszek, azt úgy gondolom, hogy három percre van szükségem, és elnézést kell kérnem, Liberácki úr kérte meg, hogy az álláspontját képviseljem az ő helyet. Először is köszönet szeretnék mondani a jelentéskészítőnek a kitűnő munkáért, és a kis, nagyon jó, hogy belevette a szociális dimenziót is a B kompromisszumba. Valamennyi módosító jó azért, hogy kiegyensúlyozott saját kezdeményezésű jelentésünk legyen. Üdvözlöm a kutatási és tevékenység és kutatási tevékenységeket, a kis és közepes vállalatokat jobban be kell vonni. A kompromisszumot ezért teljes mértékben támogatom. Árnyék jelentéstevőként hozzátettem még a következőket. Három három milyen van általában, e, ez az egyik, a ö, vibráció és a ö, hangkibocsátása a közlekedési eszközök nagyon fontos, nem csak a vasút, hanem egyéb közlekedési eszközöknél, ezért a vibráció kérdéseket is belevettem. Ez a 42-es módosító második. Oda kell figyelni a kutatás és fejlesztés kérdésre a vasúti pályakijelöléskor, azért, hogy fenntarthatóbb és olcsóbb infrastruktúrát tervezzünk és valósulunk csak meg 13-as, 13-as és 74-es módosító harmadik. Az európai műholdas irányító rendszerek, mint a Galileo, ezeknek ezeknek segíteniük kell az európai közlekedés, szerintem nagyon nagy a kereslet e tekintetben az innovációra és a kutatásokra, ezért a 63-as módosítót tettem ehhez a jelentéshez. Köszönöm. Köszönöm szépen, Bilbao asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszöntet szeretnék mondani Kramer úrnak a kompromisszumos javaslatokért, amiket előterjesztett, és nagyon jó, hogy ezekben benne vannak a kompromisszumok, és az én frakcióknak is jó ezek a kompromisszumok vonatkozásában támogatni tudjuk azt, hogy javítani kell a az intermodalitást, és egyértelmű stratégiát kell, hogy kidolgozzunk. Fontos a közlekedési áramlatok jobb kezelése is, a megfelelő technikai eszközök kellenek ehhez. De a különböző szociális rendelkezésekre is fontos hivatkozni, el kell kerülni a tisztességtelen versenyt, ami jelenleg fennáll, és a, le kell küzdeni a különböző akadályokat is, mert ez is a vállalatok, illetve a zajjal kapcsolatos kérdésekkel támogatni kellene az innovációt, a kutatást, a különböző közlekedési eszközök esetében talán más felhasználásokat is meg kéne vizsgálni a migráció figyelembe véve és fontos továbbá a multimodális közlekedést, illetve szállítást, és fontos itt az elektronikus információ is. És nyílt megoldásokat kellene keresni. Az innováció és a kutatás az akadályok felszámolására kell, hogy támaszkodjon úgy, hogy valóban a hozzáférés megvalósuljon a felhasználók számára. És végezetül ezen kompromisszumokon van szeretném még hangsúlyozni, hogy sokkal határozottabban kellene előre haladnunk, itt gondolok elsősorban a korlátozott mozgásképességű személyekre. Fontos ezért, hogy megfelelő struktúrák lennek, innovatív megoldásokra van szükség, például európai szinten lehetnek különböző megoldás. Nagyon sokat beszélünk erről, de igazi megoldások nincsenek európai szinten. Két módosítást, a 35-öset szeretném említeni, mert ez bevonja a regionális hatóságokat is az innovációba, továbbá még egy másik módosítás, amit támogatni fogunk, ami pedig azzal foglalkozik, hogy a gyakorlati szempontokat is be lehessen mutatni, mert mindenképpen döntéshozatalra és konkrét fellépésre van szükség. Mr. Rubix. Rubix úr következik. A GUE részéről Rubix úr. Nos, mi tudjuk támogatni a benyújtott javaslatokat, és úgy gondoljuk, hogy világosabbá teszik a szabályozást. Én személyesen, személy szerint csatlakozom ahhoz, amit a kollégám említett, és megszavazzuk a javaslatot. Köszönöm, bizottság, Frederick, asszony. Köszönöm szépen elnök úr, hogy megadja a szót, és lehetővé teszi, hogy én is részt vegyek a vitában a bizottság részéről. A kutatás és az innováció az egyik legfontosabb pillér a közlekedési fehérkönyv szerint, és nagyra értékeljük az előadó és az ennék előadók, illetve a regi szakbizottsági kollégák által elvégzett munkát általában is üdvözöljük a javaslatokat. Ezek lehetővé teszik, hogy a közlekedési innovációs szakpolitikát tovább vigyük, és a 2020-as, a Horizont 2020-as kihívásokat felvállaljuk az étre, és jóvá hagyta a költségvetési módosításokat. Sajnálatos, hogy csökkent a költségvetési keret, a bizottság a fehér könyvben egy stratégiát vázolt fel, és a környezetvédelmi szakbiz a közlekedési szakbizottság ezt testmértékben támogatta mi továbbra is 60%-kal szeretnénk csökkenteni a az hatású gázok kibocsátását, ehhez új járművekre van szükség, illetve új mobilitási koncepciókra a városi környezetekben. Arról van itt szó, hogy az állampolgárok mobilitási szükségleteit innovatív megoldásokkal elégítsük ki, amikor örülünk a tenté megállapodásnak, gondoskodni akarunk róla, hogy az innovációt a legjobban használjuk fel. A közlekedési iparág gazdaság versenyképességét fenn kell tartani. Nagyon sok európai cég világvezető, piacvezetői pozíciót fenn kell tartani, meg kell erősíteni, gondoskodni kell róla, hogy az európai gazdaság és az európai versenyképesség használt szolgálja a szabályozási rendszer. A költségvetésen belül a célzott hangsúlyokat meg tudjuk valósítani. A kiszolgáltatott felhasználókról kutatás készül, illetve a kis és középvállalkozások részvételéről. Ezek csak példák arra, hogy milyen területeken fontos a kutatás. Köszönöm. Köszönöm. Marco, bármi, amit még hozzátennél? Természetesen szeretném megköszönni a hozzászólásokat. Nem mondtam el mindent, de szerintem most már átfogó benyomást kaphattunk a jelentésről. Köszönöm még egyszer a jó együttműködést, és még egyszer röviden köszönöm. Thank you very much. Vote is to... Köszönöm szépen, holnap szavazunk erről, ezzel lezárjuk a mai szakbizottsági ülésünket, a koordinátorok ülése következik 5 perc múlva. Köszönöm.